Okay, colleagues, can I bring the meeting to all... Elkezdjük az ülést. Mindenki tudja azt, hogy az elkövetkezendő napokban maratonszerű ülést folytatunk. Kérek mindenkit, hogy legyen csendben. Kérem a koordinátorokat, illetve a frakciók titkárságait, hogy emlékeztessék a képviselőket arra, hogy hozzá kell a szavazókártyáikat holnap. Holnap nem lehet szavazni szavazókártya nélkül, tehát kérem a titkárságokat, hogy figyelmeztessék erre a képviselőket. Elfogadhatjuk az önök előtt levő napi rendtervezetet, úgy tűnik, hogy nincsen ellenvetés, akkor ezzel elfogadjuk a napi rendtervezetet. Augusztus 30-31-én és szeptember 8-án folytatott ülések jegyzőkönyvének elfogadása következik. Van-e kérdés ezekkel kapcsolatban? Amennyiben nincsen, elfogadjuk ezeket a jegyzőkönyveket. A következő napi rendi pont az egységes európai vasúti térség létrehozása. Szerakkiáni asszony a jelentéstevő. Debora. Ha felkészültél, akkor megadom a szót. Szarik Kiáni asszony, parancsoljon öné a lehetőség. Köszönöm szépen, elnök úr. Nehéz munkánk volt, 18 kompromisszumos szövegünk van, és számos módosító indítványunk is. Tehát ebből kiderül, hogy milyen átfogó a szavazó lista. Köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőknek a munkájukért, közreműködésükért az elmúlt hónapokban. Úgy érzem, hogy a végeredmény jó munkát tükröz. Nagyon fontos a vasúti csomag, és szeretnék egy új pontot megemlíteni a végső szöveg esetében a vasúti csomag átdolgozott szövegével kapcsolatban. Az átdolgozott szöveg egy egyértelmű szabályozást tartalmaz a szabályozó hatóságok esetében. Az 55-östől a 75-ös cikkeinél erőteljes, független szabályozó szerveket hoztunk létre, akik egy hónap után dönthetnek, létezik ezeknek a szabályozó hatóságoknak a hálózata, Azért, hogy a bizottságot segítsék a döntéshozatolban, megpróbáltuk karcsúsítani az anyagot, kevésbé bürokratikus módon kezelni, és az Európai Parlament azt kéri a bizottságtól, hogy készítsen javaslatot 2014 előtt az Európai Szabályozó Hatóságról. A 13-as cikk és a 3-as függelék nagyon fontos részei az új szövegeknek. Itt a függetlenséget említettük meg, és fontosnak tartjuk a vasúti szolgáltatók függetlenségét a döntéshozatal szempontjából is, de jogi szempontból itt nem történik szétválasztás. Nagyon fontos a leasing szabályozása, Ami az infrastruktúra finanszírozását illeti, itt létezik egy további fontos része a jelentésnek, és itt sikerült megállapodásra jutnunk, ami a konzultációs eljárás megerősítését illeti az infrastruktúrák finanszírozásánál. Azon évek száma, amelyek a stratégiához kötődnek 7 évre, bővült, a bizottság öt évre tett javaslatot, és a tagországok kötelesek két évente a vasúti szolgáltatókat megkérdezni, olyan esetekben, hogyha nem tudják a beruházásokat elvégezni. A 30-astól a 32-es cikkeitől, eh, illetve 7-es, 7-es 8-as mellékletekben ösztönzőket hoztunk létre a zajcsökkentés érdekében, de ezt nem hoztuk összhangba az Eurovinyett hatályba lépésével. Szerettük volna elkerülni azt, hogyha ennek negatív hatásai, hogy ennek negatív hatásai legyenek a szolgáltatók számára, és fontosnak tartjuk a beruházásoknál az egyenlő feltételeket. Töröltük a minimális szolgáltatásokat, ez a hetes, cikke, hetes mellékletben lett volna, illetve a szociális költségekre is kitértünk, a közvetlen költségekre is egy vasúti szolgáltatásnál, illetve um, kedvezményeket építettünk be a rendszerbe, a technikai pontoknál, és ami a különböző piaci szegmenseket eh, illeti, az LTCS berendezések használatánál eh, alakítottuk ki ezeket a kedvezményeket. Ami a kapacitásokat illeti, itt csak a balti országokat ére, érinti az adott pont. A 15-ös cikke a bizottság felügyeleti munkája. Az Európai Vasúti Ügynökség ellenőrző szerepét terveztük. Itt a szociális feltételekről van szó, illetve a piaci nyitásról. Ami a hatos cikket illeti, a könyvelés szétválasztását, illetve pénzügyi transfer elkerülését szeretnénk. És ennél a cikkelynél el szeretném mondani azt, hogy van egy olyan része ennek a cikkelynek, és ezt a néppárt kérte, de a szocialisták is. És van itt egy rész, amivel nem tudok egyetérteni. A hatos cikkelnél az utolsó pont. Fontosnak tartom a könyvelés átláthatóságát biztosítani. Fontosnak tartom a könyvelés szétválasztását. Tehát a kompromisszumos szöveget itt az eredeti verziónál kéne hagynunk, és én a módosító ellen fogok szavazni. Ami a hetes cikkeit illeti, itt is egy kompromisszumos szövegről van szó, és itt megpróbáltuk a nem diszkriminatív jellegű hozzáférést biztosítani, és függetlenséget szeretnénk biztosítani, ami a szolgáltatókat, illetve a jogi szabályozást. A bizottságtól azt várjuk, hogy készítsen javaslatot 2012-ig az infrastruktúrák, infrastruktúra üzemeltetői, illetve a szegmens más részei között. Ami a delegált jogi aktusokat illeti, Itt megpróbáljuk ezeket a pontokat törölni a szövegben. Ezek a szöveg fontos részei. Nekem vannak kétségeim egy módosított illetően, és a bizottságot meg szeretném kérdezni arról, hogy ki, ki tudnának térni erre a részre még egyszer, illetve elmagyarázni azt, hogy mi a bizottság véleménye. A 3, 5-ös, 7-es módosítók a 9-es cikkelyel kapcsolatban, ezeket Tikau asszony nyújtotta be, és itt nekem vannak még angájaim, és szeretném a bizottságot hallani ezekben a pontokban. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani, és a titkárságnak is köszönetet szeretnék mondani, különösen Jürgennek és Dávidnak, eddigi munkájukért köszönöm. Köszönöm szépen. Szerkiáni asszony Kún úr a szocialisták képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is, én is köszönetet szeretnék mondani Szerecsáni asszonynak, a jelentéstevő asszonynak. Herkules feladata volt, nagyon nehéz volt a kompromisszumok kialakítása, és azt gondolom, hogy nagyon fontos a mozgást, lendületet hozni a piac nyitásába, illetve a liberalizációba. Fontos ugyanolyan feltételeket teremteni Európában az összes vasúti vállalat számára. Ehhez pedig nagyon fontos egy erős szabályozó hatóság létrehozása. Ez volt a közös célunk. Azt gondolom, hogy ezt a közös célt sikerült elérni pénzügyi szempontból is, illetve személyügyi szempontból is nagyon fontos, hogy jól felszerepelt, felszerelt legyen úgymond a, hatá, a szabályozó hatóság, hatóság azért, hogy gyors döntéseket tudjanak hozni, illetve mindenki részt tudjon venni a piaci nyitásban. Ehhez szükséges volt az, hogy döntéseket hozzunk a, a szolgáltatásokról, a szükséges szolgáltatások, az essential services kérdése nagyon vitatott, mennyire kell nyitniuk az egyes vállalkozásoknak, ez még kérdéses, kérdéses. Azt gondolom, hogy itt egy túlságosan erőteljes beavatkozás nem lenne jó a piac számára, nem lenne jó az, hogyha kötelező érvényűen vezetnénk be azt, hogy eh, a use it or lose it elve alapján járnánk el. Nagyon fontos a fair versenyhelyzet biztosítása érdekében, a szakaszdíjak megfelelő kialakítása, és itt is nagyon fontos a fair versenyhelyzet szem előtt tartása. Tehát ez nagyon döntő pont volt. Minden résztvevő konszenzust sikerült, minden résztvevőnek konszenzust sikerült kialakítania, az infrastruktúra menedzsmentet illetően, a holdingok létrehozását illetően azért, hogy a finanszírozás megfelelő legyen. A hatos cikkely négyes bekezdésére térnék. Én, én fontos szem előtt tartani a valóságot, és nem szabad megfeledkezni azt, hogy az infrastruktúrális hitelek finanszírozásánál egy holding esetében harmadik féltől érkezik, és ezt a hitelt vissza kell természetesen fizetni. A hatos cikkeink négyes bekezdését mi így tekintettük. Általában véve nem szerettük volna a feladatot egy lépésben megoldani, a preambul bekezdésben eltökéltük magunkat amellett, hogy a az infrastruktúrális menedzserről a vitát folytatjuk a bizottsággal, illetve a bizottságot ezt magát, hogy nyitni fog ez ügyben, javaslatot kapunk tőlük a következő évben, és minden bizonyal ugyanebben a körben még fogunk találkozni, és a vitákat megfelelő módon keményen folytatjuk majd. Fontosnak tartjuk, hogy egyre több um, utas uh, utazhasson a sínen, illetve uh, egyre több árut lehessen szállítani. Több versenyt szeretnénk, piacnyitást, és szeretnénk azt, hogyha mind az utasok, mind a vállalkozások uh, a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően tudnák elérni utazási céljaikat. Köszönöm. Aldi, Mr. but four minutes. Az Alda nevében Tromolze úr néhány percben, három-négy percben maximum, ha lehet. Micro? Thank you. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, kedves Debora, sikerült a nagyon technikai és nagyon bonyolult dosszié végére jutni. Először is hadd gratuláljak a jelentéstevőnek, hiszen egyáltalán nem volt könnyű megtalálni ezeket a kompromisszumokat. Egyáltalán nem volt könnyű az élete. És néhány értetlenkedés és feszültség, némi feszültség után a sok ügyből nagyon jelentős mennyiségben sikerült kompromisszumot találni a különböző üléseken. Holnap is nagyon bonyolult lesz a szavazás. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy a 13-as cikk, illetve a 7-es melléklettel kapcsolatos kompromisszumban részenkéti szavazást kértünk, és szóbeli kiegészítéssel is élnénk ezt, ezért szeretném, hogyha a szavazási listát megváltoztatnák. Hogyha nem tudunk a mondatról külön szavazni, akkor az egész bekezdésről fogunk külön szavazást kérni. A liberálisok mindig konstruktív álláspontból tárgyaltak, hogy a lehető leggyorsabban megtaláljuk a megoldást is. Debora hozzájárult ehhez. Elégedett vagyok, mert koherensen sikerült végigvinnünk a vitákat az első eszmecserétől egészen máig. Ahogy az első vitával elkezdte, elkezdtük, a liberálisok és demokraták frakciója számára a piac nyitása és az európai szabályozó kérdése volt a legfontosabb. Egy zárt országból érkezvén, ahol nincs verseny, és ahol a vasúti teherszállítás nagyon gyenge, és egy évről évre gyengül, még fontosabbá tette ezt számomra. Az, hogyha a tagállamok között a szabad áramlásnak, a szabad közlekedésnek trükkös akadályai vannak, azt a legkönnyebben az 57 per A cikkben az európai szabályozó létrehozásával tudjuk megoldani. Ezt két éven belül szeretnénk elérni. Az 55. 57. cikkekkel kapcsolatban a nemzeti szabályozó szervezetek funkciójával és hatásával, hatáskörével kapcsolatban szeretnénk módosítást elérni, és üdvözöljük azt is, hogy az erőforrásaik a piaci igények szerint kell, hogy változzanak. Ez számunkra nagyon jó. Az 55. cikkel kapcsolatban a kompromisszumos szövegben azt találom, hogy az elnök, illetve a szabályozó testület kormányzó testülete tét a nemzeti vagy egyéb kompetens vagy illetékes hatóság jelöli ki. Bilbao asszony számára és számomra, akik föderális országból érkeztek, szövetségi államból, rendkívül fontos volt ez a pont is. A piacnyitással kapcsolatban ezt már az átdolgozásba is be akartuk venni. A hetedik cikk egyik részletével kapcsolatban már 2000, majd 2012 t ez meg fog valósulni. A liberálisok az utolsó a mondat végével szeretnénk ö, részenkénti szavazást kérni annak érdekében, hogy a piac nyitásról részletesebben tudjunk hilatkozni. Számunkra nem logikus az, hogy egy vonat közvetlen költségébe az iskolák, nyugdíjak és minden alkalmazott egyéb ellátása beletartozik. Ez megakadályozza, hogy a vasúti szektor versenyképes legyen a többi móddal kapcsolatban. És ezért meglep minket a néppárt központi javaslata. Emellett szerettük volna, hogyha van egy minimális szolgáltatás az utolsó pillanatban bejelentett sztrájkok esetében, hiszen ezek a gazdaság és a fogyasztók számára is nagyon károsak. Ezért részenként szeretnénk a hetedik bekezdés negyedik cikkével kapcsolatban szavazni. És végül a vitával kapcsolatban elmondom, hogy az egész csomagot nem tudtuk blokkolni. Én személyesen jobban szeretném megvárni az Európai Bizottság jövő évi javaslatát. Nincs ideológiai megközelítésünk ezekkel a pontokkal kapcsolatban. Nyitott vagyok az érvekre, és a jövőben hajlandó vagyok megváltoztatni a véleményemet, hogyha más elkülönített modellel jobban el tudjuk érni a versenyt. Üdvözlöm azt is, hogy az én módosítom mellé pluszot ö, tett az előadó az 78 asban az európai piacokkal kapcsolatban még elmondhatom azt, hogy a határokon való vasúti szállítás előtt még mindig rengeteg akadály van, és a még egy cikket az utolsó pillanatban benyújtott szóbeli módosítást nem tudjuk támogatni. Ez e, mondattal való kiegészítés ellen fogunk szavazni. Elnök, köszönöm és mielőtt Zilics úrnak adom meg a szót, egy kis magyarázattal szeretnék kérni. A formális, a kompromisszumoknak a formális módosítási kérelmével kapcsolatban. Az a javaslatom, hogy egy kompromisszumos módosítót nem lehet formális írott módosító indítványjal megváltoztatni, kivéve akkor, hogyha a kompromisszumot alkotó többi ember is ezzel egyetért. Egy kompromisszumos javaslatot lehet részletekre bontani, vagy szóbeli kiegészítéssel lehet élni, de formális, írott, módosító indítványt nem lehet benyújtani egy kompromisszumhoz. Ezért volt ez a, az 1-6-3-as szabály értelmében járunk el, és ezért döntöttünk úgy, hogy az ön javaslatát szóbeli módosításként fogjuk kezelni. Tehát félreértések ne essenek, fogunk szavazni róla, de mivel a többi frakció beleegyezése nélkül benyújtott írásos módosítás volt ez eredetileg a kompromisszumhoz, ezt formailag nem tudtuk elfogadni, és ezért fogunk szóbeli módosításként szavazni róla, és igaza van, nem könnyű az elnök dolga, amikor össze akarja állítani a szavazólistát Zél úr. Gribētu Mindenek előtt szeretnék gratulálni az előadónak és az árnyék jelentés készítőknek, hiszen nyár előtt eléggé le voltunk maradva, úgy gondoltuk, de most őszig nagyon sok munkát végeztünk, és így jobb kompromisszumok születtek, mint amire nyár előtt számítottunk. Az ECR álláspontja a következő. Szám, támogatjuk a B kompromisszumot, bár vannak olyan tagjai a frakciónknak, akik jobban szeretnék, a más módon kerülne be a szép szétválasztás a kompromisszumba, de hát a 29. módosítóban úgyis szóval van az unbundlingről, a szétválasztásról. Az Alde kollégámmal egyetértek abban, hogy a D kompromisszumot mi sem tudjuk elfogadni, mert itt a sztrájkok biztosításáról van szó, ugye sztrájkok idején is kell a minimális szolgáltatási színvonalat biztosítani, és nem szeretnénk, hogyha a szociális ellátások bele számítanának a közvetlen költségekbe, tehát a szociális ellátások, étterem, stb. Szerintünk ezt nem kell, nem szabad a közvetlen költségekbe figyelembe venni. A nemzeti szabályozókkal kapcsolatos részről az ECR frakció következőt gondolja. A bizottság ne képviseltesse magát eh, ebben a testületben. Viszont néhány kompromisszumot eh, azért támogatni tudunk. Ennyiben szerettem volna összefoglalni a frakciónk kompromisszumokkal kapcsolatos véleményét, és köszönöm a kollégáknak, hogy a balti piac sajátosságait különbe, figyelembe vették, amennyire lehetett, és az infrastruktúra használati díjak kérdése számunkra különösen fontos volt. Nem tudom igazából, hogy a zöldek eh, javaslatáról külön szavazzunk. E, eh, itt a nyomtáv átállítások eh, problematikájáról van szó. A kollégám azt mondta, hogy szükség van itt is a szétvál, szükség van a szétválasztásra, de hát a nyom távolság átállításának a problémával kapcsolatban azt hiszem, hogy Kramer úr által elmondottakkal értünk egyet. Köszönöm Deborának és a többieknek a kiváló együttműködést. Kramer úr az öldek képviseletében négy percben. Köszönöm. Mindenekelőtt szeretnék én is köszönetet mondani a jelentés készítőinek és az árnyék jelentés készítőknek. Elég hosszú utat kellett megtennünk, míg eljutottunk a mostani eredményig. Ugyanis a bizottság irányelvében még semmi nem szerepelt a különválasztásról, az unbundlingról, vagy a e, személyszállítás előtti megnyitásról, csak az állt, hogy az első vasúti csomagot kell felülvizsgálni, áttekinteni. Tudjuk persze, hogy vannak problémák Európában, mert vannak olyan piacok, amelyeket nem nyitottak meg, de ez nem a pályahálózat üzemeltetés és a szállítás külön választásáról van szó, hogy nyitott egy piac vagy sem. A spanyol piac teljesen zárt, ahol ott csodálatosan külön választották az infrastruktúra üzemeltetést és a szállítást, de hát ugye ott van a Pireneusok, ami megakadályozza a bejutást. Vannak más modellek is, Németországban és más országokban is, ahol a szétválasztás nem úgy valósult meg, mint ahogyan ezt szerettük volna, de azért megnyílt a piac. A célunk az volt, hogy legyen egy egységes európai vacuti piac. Szeretnénk a e, nemzeti külön üzemeltetéseket és infrastruktúrákat meghaladni, és 2007 óta vált, változott a helyzet, meg akarjuk akadályozni a diszkriminációt, hogy le lehessen zárni piacokat. Ezért a vita kezdetétől fogva teljesen értettünk abban, hogy a szabályozó hatóság létrehozása a, kon, a kondíció színek van on, ezen múlik, áll vagy bukik az egész hozzáférés biztosítása. És van olyan ország, ahol 14 napon belül kell dönteni, másik országban két hónap múlva, hogyha megfelelően töltik ki a formanyomtatványt, hát, és utána nem lehet panaszt emelni, hogyha igen vagy nemleges válasz, válasz esetén, és valamikor két évig egyáltalán nem kapnak választ az új szolgáltatók. A bizottság indít ugyan szerződésszegés miatti eljárás tagállamok ellen, de hát erről majd az Európai Bíróság fog dönteni, amire az Európai Bizottság újra reagál. Én hát nagyon örülök, hogy hosszú időrabló viták után most végre eljutottunk oda, hogy azt mondhatjuk, rendben van, a jövő év végéig legalábbis az Európai Bizottságé lesz ez a feladat, és a Zambani kapcsán a személyszállítással fog foglalkozni. Ez nagyon fontos annak érdekében, hogy a, rá, vagy a tanácsban konkretizálni lehessen a szabályozóhatósággal kapcsolatos vitát. Mert a tanácsban ülnek olyanok is, akik már szigorúan külön választják az infrastruktúrizemeltetést és a szállítási szolgáltatásokat, de mások pedig tudják, hogy nem a formális különválasztás csak a lényeg, és ők még ezek a több tagállamik hosszú átmeneti időszakot kapott. Nos, miért Robert Zillernek mondanám a következőt. A, a balti országok mellett más problémák is vannak. Bulgária, Románia mellett ugye határosak Törökországgal, ahol eltérő a nyomtáv, és a harmadik országok kapcsolatban nem akarjuk csak a nyomtával függővé tenni mindent. Svájccal hál' Istennek nincs problémánk, de hát hogy, eh, amit mondani akarok az az, hogy ne kössük az ebet a karhoz, nem mindig csak a nyomtávról beszéljünk, hanem a problémákat próbáljuk meg kiküszöbölni, mert Szerbia, Bulgária, Szerbia, Románia vonatkozásában is vannak problémák, amiről beszélhetnénk. Hát tulajdonképpen kompromisszumokat meg próbáltuk megfogalmazni erről is, csak nem jutottunk a végére. Nagyon rövid kell, hogy legyek, nem tudok mindenre kitérni, de ami bosszant, az a következő. Bach úr, most itt, hogy az, hogy a óvoda és minden más között, a szociális költséget is bele visszük a direkt költségekbe, nem az a baj, hanem azonos szabályokra van szükség, hogyha azonos versenyfertételeket akarunk teremteni, hogyha a pályahasználati díjakat annyira megemeljük, hogy elviseltenül drága lesz a vasút, akkor mindenki repülni fog a vasút helyett. Ugye az áfa és kerozinadó sincsen a repülésnél, ami a helyzet a közúton teljesen más. Ugye busszal kapcsolatban senki nem gondol erre, ott, hogy ez gond. Németországban a, az autóbuszoknál sok mindent nem kell fizetni, amit a vasútnak igen, és Németországban minden autó 3000 eurós szubvenciót kap az adófizetők pénzéből, most mindezt kompenzálni kell. Tehát, hogyha pénzügyileg rosszabb helyzetbe akarjuk hozni a vasútot, és a, és a környezetet jobban károsító konkurenciát akarjuk jobb helyzetbe hozni, hát rendben van. Én azt mondom, hogy minden költségelemet vegyünk figyelembe, de ne csak a vasútnál tegyünk kivételt, és ne csukjuk be az egyik szemünket. Koracsek úr négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Eléggé meglepetten hallottam az elhangzottakat. Lehet, hogy néhányunk nem a megfelelő teremben foglalt helyet. Mi erősíteni szeretnénk a vasúti teherszállítást, és ezt nem fogjuk úgy megtenni, hogyha az áruk és a, az személyek szállítását elválasztjuk. A fő feladatunk az, hogy megerősítsük a vasúti közlekedést és szállítást úgy, ahogy van, és ennek a csomagnak ez a célja. Lehet, hogy nem jól lett minden megfogalmazva, de ez a cél. És hogyha néhány kollégám itt azt mondja nagy vehemenciával, hogy muszáj a következő évben az Európai Bizottságnak definiálnia az elválasztás határideit, akkor nézzük meg, hogy ott, ahol ez már megtörtént, mi lett az eredmény. Az eredmények eddig negatívak voltak. Negatívak a vasúti közlekedés számára, amely kevésbé lett versenyképes azért, mert az ára növekedett. Hogyha három cég van egy helyet, akkor logikus, hogy háromszor kell megfizetnem a költségeket, és az a vita, ami itt a szociális támogatások kérdéséről zajlik, ennek nincs értelme. hogyha valaki kétli azt, hogy ennek helye van a az, az, a teljes költségben, akkor ő se kapja meg itt a parlamentben a parlamenti juttatásokat. Egész eddig azok a lépések, amelyeket megtettünk, azok a vasúti közlekedés csökkenéséhez vezettek. És vannak olyan javaslatok ebben a csomagban, hogy például 2012-ig a világos szétválasztást az Európai Bizottságnak meg kell határoznia, hát ezek olyan intézkedések, amelyeknek itt nincs, nem kéne lenne, hogy legyen helye. Nagyon fontos, hogy az irányelv javulást eredményezzen, és ne további károkat okozzon egy olyan helyzetet, ami még kedvezőtlenebb a vasúti közlekedés számára. Tehát gondoljunk csak végig. Szabályozóknak persze minden területen kell létezniük, de nem tudom, hogy önöknek például milyen személyes tapasztalatai vannak a vasúti közlekedés szabályozásával kapcsolatban. A szolgáltatás nyújtókat valamilyen módon harmonizálni kell, de más móddal különben oda fogunk jutni, hogy mindenki közúton utazik, óriási dugók lesznek, és nem lesz, nem fog áramlani a, az autósor. Az európai tagállamai sem mind alkalmazták az első csomagot, tehát lehet, hogy a probléma az az első csomagban keresendő. Kérem a kollégákat, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy az adatok pontosak és tömörek, mert ebből leszűrhetjük azt, hogy ahol a szétválasztás megtörtént, annak mellett a következő elnök. Köszönöm szépen. Most majd a biz- bizottságnak is, és a jelentéstevőnek is kell még, hogy szót adjak, és még nagyon sokan kértek szót, és az előző vitában sem hallottam semmi újat, úgyhogy mindenkit megkérnék, hogy két percben korlátozzák magukat, Gros úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az előadó asszonynak a munkát, a türelmét, a készségét arra, hogy már most az elős szabályozóhatóság kérdésére koncentrálja a munkát, és azután jövő évben minden energiánkat a másik két kérdésre fordítsuk. A másik fontos kérdés. Nagyon bonyolult a szavazó lista, elnök úr. Én a néppártban ma még kaptam kérdéseket a szóbeli módosításokkal kapcsolatban. A néppártnak az a véleménye, hogy a jelenlegi szavazás és a plenáris szavazás kérdésével még foglalkoznunk kell, de az a véleményem, hogy ne fogadjunk el újabb szóbeli módosító indítványt, csak azokat, amelyek már írásban ismertek. Szerintem így lenne korrekt eljárnunk, és holnap is így fogunk mi eljárni a szavazás során. Az utolsó megállapításom. Ha már az eljárásról beszélünk, az az érzésem, hogy itt a parlamentben nagyok, nagyok az elvárások ezzel a dossziéval kapcsolatban. De e, a legfontosabb e, partnerünk hiányzik, még nem nyilatkozott. Időközben ismerjük már ugyan a bizottság véleményét, ami hál' Istennek egyszerű és mindenki számára érthető, vagy egyértelmű és érthető, de nagyon jó lenne, és ez számunkra nagyon fontos lenne, hogyha minél előbb megismernénk, hogy mi a tanácsnak az álláspontja, különösen a szabályozó val kapcsolatban. Hallunk ezt azt a tanácsból, és időnként azt hallani, hogy öt év múlva akarjanak szabályozót létrehozni. Ez nem lehet a célunk, hogyha segíteni akarunk a vasútnak, hogyha versenyképessé akarjuk tenni a vasutat, akkor nagyon fontos, hogy a hatékonyság is növekedjen, és ezért fontos lenne egy világos jelzést kapni a tanácstól, ezt a kérés formájában, kérést intézünk a jelenlegi soros elnökséghez. Kramer úr beszélt a költségek beszámításáról. Nos, lemaradtál egy kicsit, mert a, az óvodák, illetve az iskolák költségét kivettük az utolsó pillanatban, és le is rövidítettük ezt a passzust. És végül még egy kiegészítést akartunk. Mi támogatjuk a korrekt szétválasztást, de hogyha ez olyan messze messze megy, hogy már bizonyos struktúrák közötti kommunikáció is ellehetetlenül, tehát abban a pillanatban, hogy már esetleg balesetek eh, is történnek, azért mert rossz a kommunikáció, nos, ez már tényleg túl messzire menne. Egyszerűbb jogalkotás, gyakorlat közeli, pragmatikus megközelítés, azt hiszem, hogy még van időnk a plenáris ülésig, hogy ezt az egész dokumentumot egy kicsit gyakorlatilasabbá tegyük. Elnök. Szóbeli módosítók benyújtásának a határideje ma 5 óra délután, tehát még be lehet ilyeneket nyújtani. Elke Droj. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek Gross kollégával, még a szóbeli módosítókat javaslatot hát, ma délutánig, délután 5 óráig be lehet nyújtani, de holnap már ne fogadjunk el semmilyen újabb módosító indítvány. De ennél fontosabb, hogy most hogy szavazzunk, hogy lássuk, hogy hogy alakulnak a többségek, és ilyen módon világos jelzést tudunk megfogalmazni a parlament részéről. El tudjuk készíteni a következő szakaszt, a nehéz tárgyalásokat a tanácssal, és koncentráljunk arra, amit valamennyi mindannyian nagyon font a legfontosabbnak találunk. Ez pedig véleményem szerint az, hogy erősítsük a e, szabályozót. Itt egy európai e, szabályozót e, hozzunk létre. Túl sok az olyan bekezdés, amely azt mondja, hogy növelni kell a transzparenciát az összes szereplő részéről. Nos, a mércét minden szereplő számára e, ugyanolyan magasra kell tenni egész Európában. Ez volt az, ez az idegész irányelvnek a célkitűzései. Szeretném megragadni a lehetőséget, és köszönetet mondok a rapportőrnek. Nagyon sok kritikát kapott nyáron, e, de sok dicséretet is kell, hogy most adjunk neki, mert nagyon sokat elért ezzel a dossziével, ami nagyon komplex e, és összetett amelyel kapcsolatban tulajdonképpen a tüzet kell a vízzel összebékítenünk. Ugye itt van az egyik pont ezzel kapcsolatban az unbundling, a híres szétválasztás. Én személy szerint úgy gondolom, hogy a legjobb megoldás az, hogyha időt adunk magunknak arra, hogy megnézzük a minden lehetséges következményét ennek és az Európai Bizottság egy nagyon jól átgondolt javaslatot terjeszt elő, amit majd még szélesebb keretek között is áttekinthetünk az Európai Vasúti Ügynökség kérdését is, és esetleg a liberalizálás kérdését is. Én szeretném kihangsúlyozni, hogy az én frakcióm számára alapvető fontosságú, hogy a finanszírozás egységes maradjon. Ez lett volna az utolsó mondatom. Még annyit, hogy pozitívnak tartjuk, hogy a e, sztrájkjuk bemaradt, hogy a szociális jogokat is integráltuk. Ezek olyan pontok, amelyeket az én frakcióm támogat. Two minutes, please. Ich versuch's kürzer, lieber Vorsitzender. Elnök úr, én rövidre fogom a mondandómat. Az első vasúti csomagot nem valósították, meg ezt tudjuk, Éppen ezért meg kell nézni azt, hogy mi is történik, ha szeretnénk közös térséget. Szerakiáni asszonynak más elképzelései voltak, és a kompromisszum érdekében el kellett mozdulni az eredeti álláspontjától, ez nem volt könnyű, de sikerült neki a harmadik megjegyzésem, erőteljes szabályozóra van szükségünk, ebben megegyeztünk. Én azt gondolom, hogy ha az unbindinget teljesen kihagytuk volna, ez jobb lett volna, hiszen később kerül rá sor. 6-4-esben ez még benne van, nagyon izgalmas ez a rész, hiszen óránként újabb és újabb megfogalmazások születtek, de erről is szavazni fogunk most. Az ALD-vel kapcsolatban az óvodák kikerültek, de a pihenőhelyek még benne maradtak. Én ezért a néppártnak el kéne gondolkodnia arról, hogy mi a helyzet az árkalkulációval, és itt teljesen egyetértek Mihály Krámerral. Köszönöm. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Van Dálen úr, két percben parancsoljon. Két megjegyzésem van, elnök úr. Először is eh, Tremoza kollégát által elmondottakból úgy értelmezem, hogy őt még meg lehet győzni az unbundling előnyeiről. Most én azt mondhatom, hogy az én hazámban eh, teljesen megvalósult a szétválasztás, ennek eredményeképpen nőtt a verseny a eh, vasúton, és a, javult a szolgáltatás minősége, kevesebb az idővesztesség, ezért ezt szavazzuk meg holnap, az unbundling a szétválasztás jó dolog, és ezt támogatnunk kell. Második megjegyzésem, elnök úr, ez az egész problematikára vonatkozik. Itt egy időzített bombát látok a holnapi szavazásnál. A, talán feltetnénk azt a kérdést is, elnök úr, hogy a szavazás során esetleg nem tudná világosabbá tenni számunkra azt, hogy tulajdonképpen mi volt a döntésünk. Két dolgot szeretnék tisztázni. Tehát a rapportőr jó lenne, hogyha összefoglalná azt, hogy tulajdonképpen hogyan is döntöttünk, és másodszorban szerintem még egy fordulót kellene tartanunk, mert rengeteg módosító indítványt nyújtottunk be, a német kollégák is teljesen külön módosítókat adottak be, tehát a határ, jó lenne, hogyha a szavazás után összefoglalnánk az, hogy pontosan mit is, hogyan döntöttünk, hogy ez mindenki számára világos legyen. Mr. Bach, two minutes, please. Bach úr, köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy a vasúti csomag nagyon nehéz dosszié volt, és én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevő asszonynak, illetve a többi érintettnek, akik részt vettek a tárgyalásokon. Azt gondolom, hogy a tisztázatlan dolgokat sikerült tisztázni, a hiányokat pótolni, és ez volt a feladatunk. Ezzel kapcsolatban sok minden hangzott el, éppen ezért mondanom át néhány pontra korlátoznám. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a szociális dimenzió megkapta neki járó megfelelő helyet ebben az anyagban, és még mindig nem értem azt, hogy vannak közöttünk olyanok, akik a munkavállaló jogokat megkérdőjelezik. Ami a versenyhelyzetet illeti, csak nyitott belső piac mellett valósulhat meg ez, illetve a belső piac csak akkor valósulhat meg, hogyha a szállítók között fair a versenyhelyzet, a külső költségek nemzetközi sietését támogatom. A fair az világos szabályokra van szükség, és egy erőteljes, független szabályozó szervre, amely ezeknek a szabályoknak a betartását szigorúan ellenőrzi. Felmerül bennem a kérdés, hogy nem kéne először megválni a Nemzeti Szabályozó Hatóságok hálózatának létrejöttét, mielőtt jogalkotó jellegű javaslatot tennénk. Ezzel a szöveggel nem sikerült az összes problémát megoldani, de sok kárt sikerült így megelőzni. Infrastruktúrával, az anyagokba, sokat kell befektetni, világos szociális feltételeket, mindez már elhangzott. Fontos, hogy ne zárjanak be vasúti szakaszokat, illetve vasútállomásokat hiszen ha ez történik, akkor rossz jelet küldünk, ki kell építeni a vasúti hálózatot azért, hogy a fogyasztók igényeinek meg tudjunk felelni. Köszönöm. Köszönöm szépen. a Sanders két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, és elismerem azt a rengeteg munkát, amit Szerekjelni asszony, illetve az árnyék jelentéstevők beletettek ebbe a csomagba. Egyetértek az előttem szólókkal is abban, hogy az átláthatóság legmagasabb szintjét fent kell tartanunk a finanszírozásban. A pályahálózat üzemeltetők finanszírozására gondolok itt különösen. És amit Kramer úr mondott, Spanyolországgal kapcsolatban, Hát a tény, hogy elválasztottuk egymástól, hogy megcsináltuk a szétválasztást, Igazából azt is szeretném tudni, hogy ezek a vonatok konkrétan hova mennek, hol kötnek ki. Szerintem sokszínűbbé vált a spanyol piac, diversifikálódott. Nem gondolom, hogy a nemzeti utasszállítás liberalizálására most kellene sort keríteni. Lehet privatizálni szegregáció nélkül, ez lehetséges. A szétválasztás kérdése az egy kérdés a többek között ami lehetővé teszi azt, hogy a nemzeti holdingok struktúráján túlmutató megoldást hozzunk létre, és előre lépjünk egy európai integráció felé. A nemzeti szabályozók közül szeretném a, azt, hogyha a lehető leg szigorúbbak és legerősebbek lennének ezek a szabályozók. Az összes feladat, amit ránk, rájuk bízunk, egy európai vasúti térségben. Ennek az lenne a célja, hogy egy holdingnak se legyen prioritása a többihez képest, és most Riké úr következik. Köszönöm, elnök úr. Ez egy rendelet átdolgozás, azt mindannyian tudjuk, még akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez elégtelen, sajnos ez nem egy irányelv. És az elkövetkező évben várható az Európai Bizottságtól egy dokumentum, és elválaszthatatlan a piacnyitás, illetve a szétválasztás kérdésköre egymástól. Két megjegyzésem lenne, először is többször hallottam azt, hogy majd meg kell várnunk, amit az Európai Bíróság mond erről a témáról. Ismétlem, nem a jogszabályalkotók figyelnek oda arra, hogy mit mondanak a bírák, hanem éppen fordítva kéne, hogy működjön a dolog, különben fejére áll a világ. A második megjegyzésem, ez az el utolsó hely, az utolsó szakbizottság, ahol még mindig a szétválasztásról beszélünk, a pályázhálózat üzemeltetők és a szállítási szolgáltatók működtetőinek a szétválasztásairól. Azzal szeretném zárni, hogy gratulálok a jelentéstevő asszonynak, és ez egy nagyon híres francia meséhez hasonlít Szöga úr kecskéjéről van szó ebben a történetben, aki elmegy a hegyre, hogy megízleje a szabadságot, és aztán ott hirtelen szembe találkozik a farkassal egész éjszaka, küzdött a farkassal, küzdött, küzdött, de reggelre mégiscsak megette őt a farkas. Erre a mesére emlékeztetett ez a történet. Um, elnök, nagyon érdekes lenne tudni, hogy a vasúti tekintetben ki a farkas. Tikau asszony kap szót két percre. Mulțumesc, uh, mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék szerekelni asszonynak gratulálni, rengeteget dolgozott, és igazán kiérdemelte a gratulációinkat. Szeretnék arról beszélni, hogy a infrastruktúra fejlesztési stratégiát meg kell valósítani. Mégpedig azután, hogy az összes érdekelt felet a a felhasználók, az utasok érdekképviseleti szerveit és a szakszervezeteket is bevontuk a vitába. Már is nagyon sokat beszéltünk, de a fogyasztókról, illetve a szakszervezetekről még nem beszéltünk eleget. A 9. cikke kapcsolatban a 357-es című módosít, számú módosítót nyújtottam be, és én is utalnék az Európai Bizottság javaslatára, ami a leányvállalatok tartozására vonatkozik. Ezek a kötelezettségek, ezek a tartozások az ő szociális kötelezettségeik miatt jöttek létre, és szerintem nem helyes, hogyha a leányvállalatok működéséből adó költségek miatti adósságot nem vennénk figyelembe. Úgy gondolom, hogy az is fontos, hogy elismerjük azt a tényt, hogy akkor, amikor az infrastruktúrához való hozzáférés feltételeiről beszélünk, az nem szabad, hogy lehetetlenné tegye azt, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak az utasok. És nem szabad az sem, hogy a jegyvásárlás megnehezedjen egy A pontból B pontba történő utazás esetében. Ezért az Európai Bizottság képviselőjét kérem, hogy vizsgálja meg azt is, és értékelje, hogy az alkalmazottak helyzete és az alkalmazottak száma hogy változik a vasúti piac változtatásával. És végül egy e-módosító a 8-as melléklettel kapcsolatban beérkezett. Nem szabad növelni a segélyünket a TEN-S rendszerrel kedvezményezettjei számára, hogy azzal, hogy csökkentjük a, a feladataikat és a kötelezettségeiket az infrastruktúra szolgáltatók felé nem szabad azokat támogatni, akik a ten esbe be nem ruháznak be, ahol nincsenek beruházások. A legkisebb piaci szereplők számára is nagyon fontos lenne, hogy a kritikus európai utazatokba, különösen a vasút területén beruházzunk. És most a bizottságestól Paké úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a raportőrnek a hatalmas munkát. Most én mehet tovább a e, folyamat. A bizottság nagyon elégedett a fejleményekkel. Ha megengedi elnök úr, akkor végig megyek e, néhány módosítom, persze nem tudok az összesen, csak jelezni szeretném, hogy mi hogyan elemezzük a módosítókat. Sok módosító világosá teszi, hogy azonos az álláspontunk, több módosító csak pontosítja a bizottság javaslatait, nyitottak vagyunk, hogy az ilyen pontosításokat elvégezzük. A kompromisszumos módosító indítványok részben a meglévő rendelkezéseket, a mi javaslatainkat erősítik meg, és elvégben ezeket a módosításokat támogatjuk. Például eh, a nemzeti infrastruktúra stratégiák és eh, közszolgáltatási szerződések meghosszabbítását, eh, támogatjuk a konzultációt az összes érintett szereplővel, egyetértünk a vasúti piac monitorozásával, az infrastruktúra használati díjakat jó kössük a zaj mértékéhez, ezzel is egyetértünk, és hogy megfelelő határidőig döntsenek a szabályozó hatóságok, és erősítsék az együttműködésüket. Ez így rendben van. Persze oda kell figyelni arra, hogy pontosan hogyan fogalmazzuk meg a módosító indítványokat, nehogy aránytalan adminisztratív és pénzügyi teheket eh, hárítsunk eh, az érintett szereplőkre, illetve a bizottságra, és így negatívan befolyásoljuk a piacot. De elvégben ezek a módosítók üdvözlendők. Néhány módosító összhangban van a tanács júniusban elfogadott általános megközelítésével, így nyilván jól előre tud menni a folyamat. Ma délután a 13. cikkről is folyt vita, ez egy fontos, hiszen a E, vasúttal kapcsolatos szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szól. E, ez közelít az eredeti javaslatunkhoz, azaz e, az alapvető szolgáltatások nyújtjanak, illetve az infrastruktúrának a különválasztása. Így szerintem a második olvasatban könnyebb lesz megegyezni a tanácsnak és a parlamentnek. Hát akkor néhány olyan módos, néhány módosítás elmarad a tanács általános megközelítésének ambícióitól, vagy meglévő joghézagokat próbál betölteni. Vannak aggályos módosítók is, amelyeket a bizottság nem tud támogatni. Ezek közül csak a legfontosabbat hadd említsem. Ez pedig az, amely a közvetlen költségek kiszámításával függ össze, 8.1-es mellékletben. Az infrastruktúra üzemeltetők, ez, ez a 8.3-ban szerepel, azután a nemzeti szabályozó szervezet kompetenciái mikor avatkozhatnak be. A 56. cikkben az szerepel, hogy akkor, hogyha kedvezőtlen változások következnek be a piacon, azt hiszem, hogy a bizottság eh, ambiciózusabb szövegét megőrizhetjük ezzel kapcsolatban, illetve a tanács általános eh, megközelítésének az ambiciózusabb eh, voltát is célszerűbb lenne megőrizni. Röviden még kitérhetek néhány módosítóra. A 357-es mellékletet Csika asszony nyújtotta be. Itt ennek a kérdésnek, a, hát a lányvállalatokra vonatkozó eh, rendelkezése kapcsolatban azt gondoljuk, eh, hogy természetesen kitér erre a E, szabály, hogyha valóban vasútársaságokról van szó, hogyha pedig nem, akkor az állami támogatások általános szabályi vonatkoznak ezekre, és e, végül is akkor a történeti adósságuknak a e, leépítését elősegíthetjük ezzel a rendelkezéssel, ezért szerintem ezt meg kellene őrizni. A második cikk eh, eh, kapcsán Marineszki úr által és mások által támogatott kettes számú van, ugye szó van arról, hogy eh, vegyük ki a Eurotunnelt az összes díjszabási szabály alól. Ez egy nagyon komplex kérdés, amit a bizottság majd még egyszer felülvizsgál. A 88 utáni infrastruktúra projektek de, derogációt kaphatnak, de azért vannak bizonyos minimális követelmények. Az infrastruktúra üzemeltetők meghatározhatnak a hosszú távú költségek alapján díjakat tájékoztatásképpen mondom, önök is talán tudják, hogy múlt héten szerződésszegés miatti eljárást indítottuk Franciaország és az Egyesült Királyság ellen, mert nem felel meg a Eurotunnel ezeknek a kívánalmaknak. Tehát nagyon szoros a kapcsolat az európai vasúti infrastruktúra, illetve a vasutakra vonatkozó aki és ezen ügy között. Az a kompromisszum a hatodik cikkre vonatkozik, ami eredetileg egy szóbeli módosító volt, de most ez bekerült az a kompromisszumba. Itt arról van szó, hogy az üzemeltető és a holding közötti eh, pénzeszközöket cserélni lehet, eh, és eh, Őszintén szólva, még akkor is, hogyha ez a rendelkezés nagyon racionálisnak tűnik, valószínűleg nehéz, hanem lehetetlen az, hogy ezt a szabályozók rendesen végrehajtsák, ezért ezt nem érdemes ebbe vágnunk, és szeretnénk óvni ettől a kompromisszumos módosítótól a szakbizottságot. Tizedik cikk, negyedik módosítót Remóza nyújtotta be. Ez egy nagyon egyszerű módosító, hagyjuk ki az international szót, és ezzel bizonyos fokig megteremtjük az alapját annak, hogy korán meg lehessen nyitni a piacot a belföldi személyszállítás számára. Ez volt az eredeti szándék, de gyakorlatban ezt ezzel az egy cikkel nem lehet megcsinálni. Ezért szerintem az eredet értenek, megfelelően elő kell ezt majd készíteni, majd 2012 második felében, és akkor egy javaslatot nyújtunk be, hogy megvalósulhasson a belföldi személyi személyszállítás piasznyitása is. is. 31. cikk szól az, hogy moduláljuk az infrastruktúra díjakat, nem tudom, hogy ez a recast a megfelelő helye, hogy ezt a gondolatot elhelyezzük, de a társfinanszírozás és a díjak modulálása, átterelése tulajdonképpen egy olyan gondolat, amit mi nagyon érdekesnek találunk. És a bizottság a Connecting Europe eh, facilitással tulajdonképpen a eh, tagállamokban is szeretné a zaj alapú programokat eh, megvalósítani. És befejezésképpen még egy megjegyzésem, elnök úr. A bizottság a múltban ezt már többször is elmondta, több olyan módosító van, a 4., a 19., a 21., 47-es, 22. és 24. cikkekkel kapcsolatban, ahol a bizottság Rikaszt javaslata tulajdonképpen nem módosítja ezeket a rendelkezéseket. Ezért a, hogyan mi értelmezzük a rikásztokra vonatkozó szabályokat, mi úgy gondoljuk, hogy ezeket tartalmilag nem lehet módosítani. Lehet, hogy a koherencia érdekében célszerű egy kicsit a, szöv, a megfogalmazást javítani, de érdemben tartalmilag nem lehet ezeket a részeket módosítani, és ezt majd írásban is meg fogjuk erősíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ami az utolsó megjegyzését illeti, jegyeztük a megjegyzését, de a parlament szuverén. Szerik Kiene asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. Azt gondolom, hogy a bizottság tisztázott bizonyos pontokat, illetve a kollégák hozzászólásai és a tisztázást segítették. Azt szeretném mondani, hogy az a munka, az együttműködés, amit végeztünk, az együttműködés érdekében történt. Szeretnék köszönetet mondani még egyszer az árnyék jelentéstevőknek. Nem a szöveget szerettük volna megnehezíteni, nehéz is lett volna rosszabb szöveget létrehozni, mint amivel dolgoznunk kellett. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 17 szabálysértési eljárásra került sor, és négy végződött uh, egyeztetéssel, nem tökéletes a szöveg, ha egyáltalán lehetséges tökéletes szöveget alkotni. A bizottságtól ambiciózusabb hozzáállást vártunk volna, megváltozott a bizottság véleménye a munka közben, de a tényleges munka most kezdődik majd. Néhány elv, nagyon fontos, hogy megvalósuljon úgy, ahogy az a szövegben áll, támogatja a parlament a szabályozóhatóságok létrehozását, illetve az infrastruktúra finanszírozásának szabályozását illetően, a költségeket illetően, illetve a 6 7-es cikkeiket illetően. Ez lesz majd a legkeményebb munka. Holnap bonyolult lesz a szavazás, holnap délután új szavazói listát kapunk, hiszen a régi szavazói listán két-három hiba szerepelt. Éppen ezért került vissza még egyszer ez a titkársághoz. Kérek mindenkit arra, hogy nézze meg még egyszer a szavazói listát, hiszen rengeteg módosító indítványunk van, és voltak hibák. Holnap meg lesz a szavazói listánk, és hogyha a kompromisszumokat sikerül elfogadni, akkor koherens szövegünk lesz. Hiszen ha ez nem így lesz, akkor majd a szavazás végén még egyszer el kell gondolkodnunk a szövegről. Ami a sztrájkokat illeti, meg szeretném erősíteni azt, hogy ez kikerült a szövegből, hiszen a nemzeti a hatóságok a felelősek, a tagországok. Nem mindig egyértelmű a megfogalmazás, éppen ezért mondtuk azt, hogy az eldolgozott szövegbe ez ne kerüljön bele. Köszönöm. Thank you very much for that. Köszönöm szépen, Szeri Jáni asszony. Holnap lesz a szavazás, lesz egy másik szavazólistánk, és azt gondolom, hogy egy gőzmozdonyt is működtethetnénk azzal a hatalmas papírhalmazzal, ami született a újabb és újabb szavazólisták kapcsán. Holnap 9 eh, óra 40-kor lesz a szavazás. Kérem a kollégákat, hogy hozzák el majd a szavazói kártyájukat. Köszönöm Szori Kiáni a munkáját. A következő napi rendi pontra az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség. A módosítókról beszélünk, aki távozni szeretne, kérem, hogy ezt csendesen tegyem. Fleckenstein úr a jelentéstevő. Ha távoznak, akkor kérem, hogy tegyék ezt csendesen. Ha egyeztetni szeretnének, akkor ezt a termen kívül tegyék. Kérek mindenkit arra, hogy csendesen távozzon. As maritime safety, you know, yeah. everybody is leaving the room. I'm glad to see, as Mr. Rike points out when we talk. Rike úr elmondta azt, hogy ha biztonságra biztonságról beszélünk, akkor mindenki hirtelen elmegy a teremből. Ja. As ever, the Commission is noisiest section at the moment. Can you? Úgy tűnik, hogy a bizottság köreiben a legnagyobb a zsivaj. Kérem, legyenek csendesek. Köszönöm. Mielőtt Fekenstein úrnak megadom a szót, szeretném Winder Witter urat utoljára üdvözlni a szakbizottságban. Ő az EMSZA jelenlegi ügyvezető igazgatója, de nyugdíjba fog menni hamarosan. Dirojt urat 2003-ban nevezték ki. Korábban is a bizottságnál dolgozott, és kulcsfontosságú szerepet töltött be az EMSZA létrehozásában és Személy szerint köszönetet szeretnék mondani munkájáért. Minden bizonyja önök is megteszik majd ezt, és szeretnének eh, jó visszavonulást kívánni neki, kellemes nyugdíjat. Minden bizonyja várja Dírojter úr ezt az időszakot, köszönjük a munkáját, és reméljük, hogy eh, nem tesszük eh, nehézé a helyzetét itt az utolsó szakbizottsági ülésen, ahol ön is jelen van. Fleckenstein úr, most önné a szó, parancsoljon. Elnök úr, kedves kollégák, először is köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőknek. Nem pusztán retorikai jellegű feladatot töltök be, hanem tényleg meg vagyok győződve arról, hogy jó munkát végeztünk. Számos kompromisszumot dolgoztunk ki, nem tudtunk mindent megoldani, és én is jobban örültem volna, hogyha egyik vagy másik helyen bátrabbak lettünk volna. Azt gondolom, hogy sikerült megteremteni a feltételét annak, hogy a többség eh, támogatni tudja ezt a javaslatot, illetve a tanács is remélhetőleg ezt el tudja majd fogazni. Remélem, hogy az lesz majd az eredmény, amire számítunk, és hogyha ez így lenne, akkor kérem, hogy eh, ruházzanak fel fel, illetve attól függően, hogy első olvasatra kerül-e majd sor, vagy nem, a tárgyási mandátumot adják majd meg. Fontos megnézni azt, hogy itt az EMSZA feladatairól van-e szó, vagy pedig a tevékenységek értelmes bővítéséről, az értelmes csak akkor valósulhat meg, hogyha a szinergiahatások valósulnak, meg Európa többletérték és a költséghatékonyság viszony is megfelelő. Nem szeretném sokáig tartóztatni önöket, és nem mondom ez az összes módosítót. Néhány megjegyzésem lenne. Először is mi azt támogatjuk, hogy az offshore kerüljön bele az EMSZA munkájába. Különösen ami a tagországok és a bizottság kérdéseit illeti, megkereséseit illeti, itt az EMSZ-nak jelentős feladata lehet az európai tengeri térséghatárok nélkül, szintén szerepel a szövegben, mert úgy gondoljuk, hogy az EMSA itt is jelentős szerepet tölthet be a rengeteg kérdés megválaszolásában, ami itt felmerülhet. Ami számomra rendkívül fontos, egyértelművé tettük azt, hogy az EMSA segítheti a mi munkánkat is, Mégpedig úgy, hogyha a tengerészek képzését illeti, ezt is bevesszük ide. Az EMSZA a legjobb gyakorlatokat megoszthatja tagországokkal, illetve más tanácsokat is adhat, például egy hálózat kialakításával. Ami a kalózkodást illeti, itt egyetértettünk a megfogalmazásban, három pont van, ami aggaszt, hiszen ezek nem szerepelnek így a kompromisszumban. Az első. Sokáig beszéltünk arról, hogy a mentési intézkedések az EMSZA feladat körébe tarulnak-e, tartoznak-e. A mentési feladatok a jelenlegi feladatkör értelmében az EMSZ-hoz tartoznak. Hogyha a mentési feladatok alatt más típusú mentést ér, ér, értünk, például helikopterekkel, stb., akkor nem kerülhet bele ide. A mentés, a rescue nem szerepel a kompromisszumban, még akkor is, hogy ha tudom, hogy sokak számára ez fontos volt, tehát a jelenlegi kör értelmében ez ide nem kerülhet bele. Felmerült a viták során az a kérdés, hogy regionális vagy nemzeti hatóságok legyenek-e azok, amelyek együtt dolgoznak a szemszával, illetve ilyen hatóságok ezek. És mi a kompromisszumban megállapodtunk abban, hogy nemzeti hatóságok legyenek ezek, hiszen a legtöbb ilyen hatóság nemzeti hatóság, ez nem jelenti azonban azt, hogy regionális hatáskörökről van szó, hogy ne az illetékes hatóság kapcsolódjon be a munkába. És az utolsó megjegyzésem. A parlament elfogadott egy határozatot ezzel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy az emsz a gender politikával kapcsolatban, ugyanúgy, mint más politikai területeken, komolyan kell, hogy vegyük a parlament határozatait, és akik ezért a területért felelősek, nagyon fontos, hogy megfelelő lépéseket tegyenek. Együttműködésünk azt mutatja, hogy úgy érezzük, az EMSZA jó munkát végez, Snék úrnak szeretnék köszönetet mondani azért, hogy nagyon sok része volt az EMSZ létrehozásában. Köszönjük a munkáját. Köszönöm szépen Lekenstein úr, de Grandes Pascal úr a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm szépen a jelentés készítőjének is a beszámolót és a munkát. El kell ismernünk, az együttműködés valóban nagyon jó, nagyon hatékony volt, és nagyon elégedettek vagyunk a munkával. A cél nagyon ambiciózus, mint valamennyien tudjuk. Az EMSA eddig is példamutatóan működő ügynökség volt, nagyon korrektül működött. De Reiter úr munkáját is ezzel kapcsolatban méltatnunk kell, és a frakcióm nevében szeretnék neki ezúton ehelyütt is nagy köszönetet mondani. Reméljük, hogy most eh, arról a kérdésről tudunk érdemben beszélni, hogy eh, hogyan eh, kell a személyi kérdéseket megoldani. A Mexikó beli katasztrófa után az EMSZA munkatársainak a létszámát nem bővítették, pedig erre szerintem szükség lenne, és erre felhatalmazást kellene adnunk az előadónak. A dokumentum egyébként kiegyensúlyozott, és mm, a célja az EMSZA működésének a javítása. Röviden az ügynökség feladatairól a következőt szeretném mondani. A néppárti frakciónak az a véleménye, hogy a feladatoknak mindig is a tengerek biztonságával kell összefügg, összefüggésben lennie, tehát a hatáskörök meghatározásánál is mindig ezt hangsúlyoztuk ki, és ennyiben egyetértünk a szöveggel. Az európai politika, mint plusz, mint többlet érték. Nos, ezzel kapcsolatban nekem is az a véleményem, hogy az EMSA tevékenységét koordinálni kell többi intézmény munkájával is, a nemzeti ügynökségekkel is javítani kell az együttműködést, ami a az Európai Parti Őrség felállítását illeti nem gondoljuk, hogy erre szükség lenne, és szerintünk nem kellene e célból újabb testületeket létrehozni. Mi azt is szeretnénk, hogyha a tengerész szakma vonzóbbá válna, ezért Ajala Szender asszony ez, ez irányú módosítását támogatjuk. A 98-es, 99-es számú módosító azt kéri, hogy erősítsük az EMSZ-t a tekintetben, hogy jobban tudjon együttműködni más ügynökségekkel. A többi módosító indítványal kapcsolatban azt mondom, hogy a negyediken kívül mindegyiket támogatni tudjuk. És ami a hatodik a szerepel, az különösen jó, az ajánlással is egyetértünk, de szerintünk az itt ezzel megalkotott kötelezettség, ami a D szóbeli módosítóban szerepel, kicsit túl messzire megy. Ez ajánlás csak, a többi viszont kötelezettség. Egy sor szóbeli módosítót nyújtottunk be, például a 9-es, azután a 78-as, 121-es, amelyet Alasztákos nyújtott, tehát ezeket a módosítókat támogatjuk, és remélem, hogy a többi frakció is így fog tenni. Végezetül még szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak azért, hogy sikerült konszenzusra jutnunk. A Költségvetési Bizottság és az ENVI módosítói, módosítóival kapcsolatban azt tudom mondani, hogy majd holnap támogatni fogjuk az előadó által összeállított szavazó listát, és ezzel összhangban fogunk szavazni. És természetesen megszavazunk a jelentést. Köszönöm szépen, Bilbao asszony a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a jelentéstevőnek, aki úgy gondolom kiváló munkát végzett, és óriási erőfeszítéssel munkálkodott azon, hogy megegyezésre jussunk. Az előttem szólók megjegyzésein túl elmondhatom, hogy mi is egyetértünk, egyet tudunk érteni a kompromisszumokat, kifejez, kivétve a hatosat, amely a nők és férfiak részvételére vonatkozik. Hallottuk, amit Degrádes úr mondott erről. A néppárt ezt nem támogatja. Miért nem támogatjuk ezt a kompromisszumot? Hát először is azért nem, mert ez a kompromisszum kiveszi az utazást, utalást a nemek közötti egyenlőség szükségességére. kiveszi a cikkekből és a preambulum bekezdésekből. És ez nem egy alde ügy. Nem is olyan régen, júliusban ez a parlament elfogadott egy állásfoglalást. Ebben elvileg köteleztük a nők és férfiak egyenlőségének megvalósítására az irányi igazgató tanácsban a magáncégeket és hogyha mi ezt most kivesszük a cikkekből és belemúlunk bekezdésekből, ahogy azt itt javasolják, azzal csökkentjük a nemek közötti egyenlőségre fordított figyelmet. Az összes többi kompromisszummal azonban egyetértünk. Ezeket sikerült alaposan megvitatni a jelentéstevővel. Másodszorban, figyelembe véve azt, amit a jelentéstevő mondott, három módosító indítvány van, ahol szóbeli kiegészítéssel fogunk élni, 103, 61 és a preambulum bekezdése közül a 8-as, azért, mert itt a képesítésekről szóló adatgyűjtésről van szó, és a szinergiák felhasználásáról, de akkor, amikor itt egy nemzeti szintre utalunk, akkor visszautalok arra, hogy amit az előző üléseken is mondtuk, vannak olyan területek, ahol a regionális hatóságoknak van hatásköre, és ezért úgy gondoljuk, hogy itt a nemzeti szintre való utalás esetében egy kiegészítéssel kellene érni, és azt mondani, hogy és regionális szinten, vagy pedig egész egyszerűen kihagyjuk azt, hogy nemzeti és illetékes hatóságot mondunk a nemzeti és regionális helyet. Ez nem politikai kérdés, és nem csak egy szeszély, hanem arról szól, hogy bizonyos országokban a hatásköröket hogy osztják meg. Harmadsorban szóbeli módosítást fogunk benyújtani a 115-ös módosításhoz. A 113-as módosítónknak egy részét a kutatásról szeretnénk ide beilleszteni. Ez az olaj és gáz létesítményekkel kapcsolatos, és a többi frakcióval is sikerült megállapodásra jutnunk ez ügyben. Végül, hadd mondjam el azt, hogy meggyőződésem, hogy a parlament lehetett volna ambíciózusabb. Ez a megállapodás azt mutatja, azt tükrözi, hogy jelen helyzetben mit tudunk elérni, de az EMSZ-nak nyújtott hatáskörök tekintetében lehetünk volna hatékonyabbak és ambíciózusabbak. Örülünk annak, hogy az olaj és gáz létesítményekre is utalás történik, és annak is örülünk, hogy a tengerészek képzésére is utalunk. De sajnálom azt, hogy ezzel nem az összes frakció értett egyet. Különösen azzal nem, hogy legyen egy európai iskola. Szerintem ez presztist adhatott volna a tengerész képzésnek. A kalózkodással kapcsolatban pedig egyetértek azzal, amit ott megfogalmaztunk. Általánosságban tehát egyet tudunk érteni azzal, amit a tárgyalások során, amiben a tárgyalások során megállapodtunk. És Torojta úrnak is szeretném megköszönni a kemény munkát, amit végzett. Remélem, hogy boldoga lesz a jövője, és nem fogja nyomni a vállát a szervezet terheinek a súlya. És remélem azt is, hogy valamikor a jövőben meg tudunk egyezni abban, hogy szükség van egy európai parti őrségre. Ez nagyon előnyös lenne minden ország számára az, hogyha európai szinten megoldanánk ezt. Van Dálen úr, szó. Voorzitter, ook ik wil beginnen. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt én is szeretnék köszönetet mondani a raportőrnek. Nagyon nyílt, kellemes légkörben tárgyalt velünk. Az én frakcióm elég kritikusan vizsgálta a szövegtervezeteket, amelyeket megkaptunk. Hogyan is állunk hozzá az EMSZ-hoz, illetve az EMSZ feladataihoz? Szerintünk nincs szükség tovább bővíteni az EMSZ feladatkörét, nem kell ezt kiterjeszteni az offshore tengeri parttól távoli olaj és földgáz kitermelőkre, elég, amit a tagállamok tesznek e tekintetben. Tehát mi legszorosabban a bizottsági javaslatát szeretnénk követni. Többi javaslatról rátérve, ezek is túl messzire mutatnak. Vannak olyan területek, ahol eh, szerintünk a, megint csak a bizottság eredeti jogalkotási javaslata a legjobb. Néhány kompromisszumos mm, módosított azért tudunk támogatni, például azt, ami a tengerészek képzésével kapcsolatos EMSA feladatot illeti. Itt vannak olyan módosítók, amiket támogatni tudunk, de fővonalakban azt, hogy tovább bővítsük az EMSA feladat körét, ahogyan ezt több frakció szeretné, mi ezt nem támogatjuk. Még egyszer köszönöm a munkát, nagyon jól ismerjük egymást a raportőrrel, és a nyugdíjba vonuló igazgatót is régóta ismerem, nagyon jó nyugdíjas éveket és jó egészséget kívánok neki. Köszönöm Taylor úr a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm Falkensteinnek úr is, úrnak is, hogy hogyan lefolytatta a konzultációkat az árnyék jelentés tevőkkel. Nagyon hatékony volt. Különösen annak örülünk, hogy az offshore létesítményekre való kiterjesztés is bekerült a szövegbe, és ez nagyon jól az környezetvédelmi agályoknak megfelelően történt. Ezeknek ugye miattunk korábban hangot. A koordináció erősítése az ügynökségek és különböző projektek között egy nagyon nagy plusz a szövegben, és el kell kerülni az erőfeszítések megkettőzését. Ez kezdettől fogva az egyik olyan dolog volt, amire én különösen odafigyeltem, és szerettem oda, hogy ez mindenképpen bekerüljön a szövegbe. Majd egy szóbeli módosítót be fogunk nyújtani kompromissz, az egyes kompromisszumhoz. Ez nagyon egyszerű módosító lesz, olyasmiről van szó, amelyről az árnyékelentéstevőkkel beszéltünk. Az EMSZA szerepe a vészhelyzetbeli mentésekkel kapcsolatban. Nos, ez az a téma, amivel kapcsolatban egy rövid szóbeli módosítót majd be fogunk nyújtani, és a támogatásukat kérjük, hogy a rescue szót is, tehát a mentés szót is emeljük be a szövegbe. Összességében a jelentést, hát nem tartjuk Eh, a zöldek eh, szempontjából tökéletesnek, de a módosításakkal el tudjuk fogadni. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Elnézést, mondja az elnök. Kolicek úr, eh, ha elnézést nem láttam, hogy ön már jelentkezett. Az előző vitánál se vettem észre, de ez az én hibám, nem az öné, tehát Kolecek úr. Köszönöm szépen, elnézést kérek, picike vagyok, hátul ülök, úgyhogy nehéz észrevenni engem. Kollégáimnak, kollégáimmal ellentétben nincs túl sok tapasztalatom a tengerrel kapcsolatban. Kenúzom ugyan, de ez minden. Néhány megjegyzés. Ami a tengeri létesítményeket illeti, az offshore létesítményeket, Ezekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy hát ez nagy kérdés, és az EMSA bizony hát profitálnánk abból, hogyha az EMSA kiterjeszteni a munkáját erre a területre. Ezért is dolgoztunk ezen a szövegen, és vontuk be a tengeri balesetekről szóló részbe a tengeri életesítményeket is. A másik a kérdé, képzés, illetve a tengerészek bizonyítványai. Csehországnak nincsen tengere, de van egy olyan iskolánk, amely ezzel foglalkozik. Sőt, 18 iskolából álló társaság, egy szövetség jött létre, amely nagyon fontos szerepet játszik, a különböző tanulmányi programokat koordinálják, a bizonyítványok elismerésével is foglalkoznak, tehát nem kell, hogy nulláról kezdve építsük fel a struktúrákat, hiszen már létezik ilyen képzés nálunk is, már pedig régóta. Szeretném a koordinációra vonatkozó erőfeszítéseket támogatni, az EFSA-nak és az Európai Bizottságnak is szélesebb körben elő, együtt kéne működnie véleményem szerint, nagyon jó lenne, hogyha előmozdulnánk például a kölcsönös bizonyítvány kölcsönös elfogadása tekintetében. Meister asszony. Köszönöm szépen. Már sok jó dolgot elmondtak a kollégák, én csak néhány kérdésre szeretnék visszatérni. Grandes Pascal úr, az Európai Partiőrség kérdéséről már a parlament pozitív véleményt nyilvánított, hogy ez kívánatos lenne. Itt a bizottságnak már régen adtuk ezt a feladatot, és hát ha nem mindenki támogatja, ha nem minden tagállam támogatja, akkor ettől el kell búcsúznunk, de ezt akkor ezt írjuk le. Ami a képzést illeti, tudjuk, hogy a tengerész és egyéb a tengerészetek kapcsolatos foglalkozások egyre több munkalehetőséget kínálnak nők és férfiak számára egyaránt. Jó lenne egy tengeri Erasmus programot létrehozni, már az én jelentésemben is írtam annó erről, Különösen ezen a területen ugyanolyan képzési lehetőségeket lehet biztosítani férfiak és nők számára. Nem azért mondom ezt, mert nő vagyok, és Péter van Dálen azért, mert a bizottság ezt nem javasolta. Ez nem jelenti azt, hogy mi se említsük ezt meg. Általánosságban is olyan sok hajó kapitány nő, nagyon jól dolgoznak, ezért igenis helyes a nemek közötti egyenlőség kérdését itt az EMSZA kontextusában is beemelni a szövegbe. Ez lenne a, vé- ez lenne a véleményem. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Karamitros úrnak adom meg a szót a bizottság képviseletében. Egy pillanat. Ajaj, Szender asszony szeretne még szót kérni. Kérem a képviselőket, hogy időben jelezzék, ha hozzá szeretnének térni. Azért nem jelentkeztem, mert először a a koordinátorok kaptak szót, de én is csatlakozni szeretnék Fleckenstein úr dicsérő szavaihoz, illetve a dicsérő szavakhoz, amelyek Fleckenstein úr munkáját illették. Nagyon sokat dolgozott a szakbizottságban az EMSZA érdekében, és figyelemmel követjük ezt a munkát. Különösen, ami a tengeri katasztrófákat illeti Európában, minden egyes válságból sikerült kilábalni, illetve előbbre lépni, és a nehéz pillanatok után az EMSZA működése javult. Ami az olajfúró kutakra történő kiterjesztést illeti, itt is uh, itt beszélnünk kell a szélenergiával foglalkozó offshore-okkal, offshore hiszen ezeket is biztosítani kell. Azért, hogy el tudjuk eh, kerülni a biztonsági problémákat. A jelentéstevő a légiközlekedésre is kitért, itt már létezik egy tanácsadó testület. Az EMSA erőteljesebben nyithatna, például ami a partőrséget illeti, illetve az Európai Tengerész Akadémia felállítását illetően. Én azt javaslom, hogy a tanács, és jó lenne, hogyha nyitna az EMSA felé de úrnak pedig köszönetet szeretnék mondani munkájáért. Nagyon érdekes megbeszéléseket folytattunk, és minden jót kívánok neki az új életszakaszához. És természetesen mindig is arra fogok majd gondolni, hogy a mi munkánk, mint ellenőrző hatóság munkája hogyan is alakult az emszával kapcsolatban. Köszönöm szépen! Kalimitsos úr most a bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy egy kicsit későn érkeztem. A következő uh, igazgató kiválasztásával foglalatoskodtunk. Rendben van, mondja az elnök, um, ez nem kifogás, de elfogadjuk a késést. Mi is köszönetet szeretnénk mondani a jelentéstevőnek és az elnök jelentéstevőknek a kitűnő munkáért és a kompromisszumokért. Mi is támogatjuk a tengerészek képzését és az ezzel kapcsolatos módosítókat. Szeretnénk néhány eh, pontra kitenni és néhány aggályunknak hangot adni. Először is ami a mentés, a rescue kérdésének bevételét illeti az EMSA hatáskörébe. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon operatív tevékenység, ennek költségei vannak, és az EMSA nem tudja ezt a feladatot ellátni a rendelkezésére álló forrásokból eddig. EMSA, az EMSA fontos információt juttat a tagországoknak, olyan esetekben, amikor az ilyen típusú műveletekbe bekapcsolódik. Ami az európai parti őrséget illeti, ez már egy nagy ugrás, és itt is lépésről lépésre kell haladnunk. Az EMSA eh, fontos információt juttat el a nemzeti parti őrségekhez, mind a földközi tenger térségében, mind pedig a balti tengeren. És végez hasonló feladatokat. A legfőbb aggályunk a következő, az offshore létesítmények. Úgy érezzük, hogy ez a módosító indítvány túlmegy azon, ami az EMSZ rendelkezésére áll, és ezzel az EMSZ-t túlterhelni ezzel a feladattal. Nem gondoljuk azt, hogy az EMSZ rendelkezik ezekkel a kapacitásokkal, amelyekre szükség lenne, és már korábban megemlítettük, hogy szeretnénk egy olyan javaslatot létrehozni, amely az, az Európai Unió kompetenciákkal ruházza fel, és természetesen az EMSZA vagy más hatóság is elvégezhetné ezt a munkát. Egyelőre az Európai Uniónak nincsenek ilyen jogosítványai. Az EMSZA egyenlőre mm, koordináló szerepet tölt be például a szennyezések esetében. Az EMSZA például a szennyezéses problémáknál használhatja a forrásait, illetve koordinálhatja a tagországi forrásokat, illetve hozzájárulhat a probléma megoldásához. A független harmadik fél kérdése is felmerül, és itt is látnunk kell azt, hogy ez hogy nézhet neki. Hogyha a tagországok legfőbb felelőssége az, hogy ezt a munkát ellássák, és valaki akit kívülről szeretnénk megbízni azzal, hogy ők megfelelően elget tesznek a feladataiknak, akkor ezt mérlegelhetjük. Ezzel a bizottság javaslatát követjük. A mexikói bőrben történt katasztrófák kapcsán az Európai Uniónak nincsenek ilyen típusú hatáskörei, nincsenek európai uh, szinten, tehát ilyen típusú fellépések. Tehát erre majd vissza kell térnünk. Természetesen az EMSA egy lehetséges eszköz lenne. Hát jelenleg egy független külső felügyelő úgymond a kapcsolódásba, de mibe is kapcsolódhatna ő bele. Minden sikerült tisztázni a tagországok feladatait, ez elképzelhető. A kompromisszos módosítókkal kapcsolatban vannak aggályunk, de a többi résztel egyet tudunk érteni. Köszönjük szépen mi is az együttműködést. Okay, thank you very much. Before I bring in our... Köszönöm. Mielőtt a jelentéstevő kapja meg ismét a szót, de rajta úr, visszaélek a szerepemed, és hogyha szeretne pár szót szólni, akkor megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a Transzakbizottság tagjainak, akik ilyen szívélyesen szóltak az EMSZ-ról és a távozóban lévő igazgatójáról. Örülök, hogy eddig nem okoztunk csalódást. Másodszorban a parlament javaslatai nagyon fontosak, és rendkívül boldog vagyok, hogy a képzés, illetve a tengerészeti karrier vagy munkalehetőség előmozdítása és népszerűsítése napirendre került. Fontos ez a pont, és egy kicsit árválkodott eddig ez a téma, senki nem vállalta érte a felelősséget, mindenki úgy gondolta, hogy igen, igen, tenni kell valamit, de most, hogyha az önök gondolatait és ötleteit követik, akkor tényleg lehet is lépni ez ügyben. Aztán a tengeri létesítmények bonyolult kérdéséről nem szeretnék most sokat mondani, de lenne egy javaslatom, ha megengedik. A B szóbeli módosítóban a vége felé, az utolsó részében a szöveg az olajszennyezésre adott reagálás koordinásáról beszél. Azon gondolkoztam, hogy itt nem inkább a hozzájárul az olajszennyezésre adott reakcióhoz lenne a megfelelőbb. Az EMSZ-nak kb. 20 olyan hajója van, amely reagálni tud ilyen esetben, tehát vitathatatlan, hogy az EMSZ-nak az a feladata, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy feltisztítsa az olajat a víz felszínéről. Az, hogy ki fog, fog kor, koordinálni a helyszínen, hát általában a polgári védelem értelmében a legérintettebb ország illetékes hatóságáé ez a szerep, ez a feladat. Ez csak egy gondolat, amit most itt szeretnék bedobni. Az vitathatatlan, hogy az EMSA fel fogja tisztítani a szennyeződést, és aktívan hozzájárul nagy mértékben a szennyezés eltávolításához. Ez nem kérdés. Köszönöm. Köszönöm, és most Fleckenstein úr kap szót. Uh, um, Egy kérdésem van, mondja az elnök, nek valaki. Csak azt szeretném kérdezni, hogy a kollégák jól értették-e az által benyújtott szóbeli módosítást. Ennek a tartalma egyáltalán nem a keresésre, kutatási tevékenységre utal, hanem kizárólag a mentésre koncentrál. Kérem, hogy ezt vegyék figyelembe, ezért nagyon hálás lennék, mondta a képviselő. Szeretne erre reagálni? kérdezi az elnök. Sajnos a zsargonban ez a kettő összefügg. Tehát az embereket meg kell menteni, akkor az ember küld hajókat, helikoptereket, a parti őrséget, ez nem az EMSZ-nak a feladata, és az EMSZ-nak nincs is erre kapacitása, hanem a nemzeti parti hatóságoknak van a mentésre lehetősége és megfelelő eszközei. Az EMSZA a különböző hálózatokon keresztül tud segíteni ebben a folyamatban, de azt mondani, hogy az EMSZ-nak legyenek helikopterei, repülőgépei és hajói, amik az emberek mentésére sietnek. Hát ez most jelen pillanatban nem a feladatuk. Hogyha jövőben lesz európai parti őrség, akkor elképzelhető, hogy ők azt meg tudják majd tenni, de egyelőre az emszertől nagyon távol áll. Elnök Fleckenstein úr. Elnök úr, nagyon rövidre tudom fogni a mondandómat. kompromisszumokban nem szerepel minden, de nem kell alulbecsülni a munkánkat, ami a megelőzést illeti, az európai tengerészeti térséget illeti, a kalózkodás, a kizsákmányolás elleni küzdelem, illetve kizsákmányolást javítja a hozzászóló, nem kizsákmányolásról van szó, hanem képzésről. Nem tudom, hogy mondhattam ilyet, mondja Eckenstein úr olyan témák ezek, amelyeket az EMSZ csak akkor taglalhat a országok, hogy a bizottság megkeresik. Ha nagyon zavarom önöket, akkor be is fejezem a mondandómat. Ich lasse es, vielen Dank. Ennyi volna, köszönöm. Sai. ja. Hij stopt er nou mee omdat jullie zitten te praten. Also nochmal vielen Dank an die Berichterstatter. Még egyszer köszönöm szépen a jelentéstevők és a, az elnökjelentéstevők munkáját. Lehet, hogy egy férfi estet kellene tartanunk a hölgyek nélkül, és akkor nem olyan kellemetlen arról beszélni, hogy miért olyan nehéz elfoglási indítványokat elfogadni, amikor konkrét dolgokról van szó, akkor ezt nem tudjuk megtenni. Bilbao asszony ezzel egyetért, e, ért, és a 137-es módosítót e, követni fogom. The vote is in committee tomorrow. Holnap szavazunk a szakbizottságban. Novemberben a, novemberben a plenárisra is, illetve plenárisan kerül napirendre a téma. és hogyha sikerül megállapodni, akkor az első olvasat tehát a normál eljárás keretében még visszatérhetünk az elnékjelentés tevőkhöz. A következő napi rendi pont Marinescu úr jelentése az EU versenypolitikájáról parancsoljon Marinescu úr önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Az elnök félbeszakítja. Mindig a bizottság csapja a legnagyobb zajt. Marinescu úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. És szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak is a módosító indítványokért, amiket benyújtottak. Úgy gondolom, hogy a legtöbbjük hozzáadott értéken rendelkezik a vélemény szempontjából. Ami a vasúti közlekedést illeti, egy kompromisszumot javasoltam, amit el is fogadtak. Az egységes vasúti térség és a a liberalizáció mellett a szolgáltatások minőségéről és az alkalmazottakkal szemben alkalmazandó szociális normákról is beszél ez a módosító. Ami a légi közlekedést illeti, erre is érkeztek módosító indítványok, amelyek az állami segélyek kérdését illetik, illetve azt a lehetőséget, hogy a lehető legrövidebb határidőn belül be lehessen nyújtani a panaszokat, és hogy semmelyik légi közlekedési társaság ne korlátozhassa az utasok fedélzetre szállását, amiatt, azok miatt a tárgyak miatt, amiket a, a repülőtéren vesznek. Ezen túlmenően az egységes európai égbolt megvalósítása területén is további előrelépéseket kell elérni. Van egy másik fontos aspektusa a véleményünknek, azt is említjük ugyanis, hogy szükséges harmonizálni az szállások besorolási rendszerét, illetve ennek a harmonizálását. beszélünk a parti irányelvről, tengerpartra vonatkozó irányelvről, illetve arról is, hogy meg kell próbálni a szociális dömpinget elkerülni minden területen. Ennyit szerettem volna röviden megemlíteni. Köszönöm a kollégáknak a hozzájárulást a munkámhoz. Köszönöm szépen, Marunescu úr, mondja az elnök. Alkadrai úr, rövid leszek, elnök úr. Általánosságban Marinescu kollega véleményét támogatjuk. De azért csodálkozásomnak szeretnék hangot adni a kompromisszumos javaslattal kapcsolatban. Jól látom, hogy a raportőr arra tesz kísérletet, hogy néhány módosítót összedolgozzon, de E, a kompromisszumnak a összeállítás azért meglepő. Persze én elismerem és nagyra értékelem azt, hogy most ez a javaslat kívánja felváltani a benyújtott több módosító indítványt, ezeket megpróbálták összedolgozni, vagy megpróbálta Marinescu úr összedolgozni egy egységes javaslattá kompromisszum formájában, de ahogyan itt az A kompromisszumban ezt olvashatjuk, ebben vannak jó dolgok is, de én benyújtottam egy, egy más módosítót, például a közszolgáltatások kötelezettségéről, és ez nem szerepel a kompromisszumban. Én azt mondtam, hogy itt egy értékelést kellene végezni, Eh, tehát nem csak a piac eh, működést kell vizsgálni, hanem ki kell hangsúlyozni azt is, hogy mi az alapcélkitűzésünk, az, hogy jó minőségi szolgáltatást nyújtsunk a fogyasztóknak, ebben az esetben a eh, vasút használ, használóinak, de ez vonatkozhat más közlekedési eszközre is. Tehát ez az egyetlen aggályom, és hogyha ez jó lenne, hogyha ki tudnánk egészíteni ezt a kompromisszumot. A jövőre nézve pedig jó lenne, hogyha legyen kapcsolattartás, és akkor ezek ilyen kérdéseket meg tudnánk vitatni egymással. Köszönöm. Thank you, Mr. Dibaka. Köszönöm, Dibaka úr. Köszönöm, elnök úr. Mi is nagyra értékeljük Marinescu úr munkáját. Én árnyék jelentéstevő voltam az ALDE képviseletőben, és több módosító indítványt is benyújtottam a piacnyitás Európában a következő, a különböző közlekedési módozatok előtt ez a fő téma, és támogattam ezzel kapcsolatos módosítókat. Az állami támogatás kapcsán ugye nem csak közvetlen állami támogatás tartozik ide, hanem adók, illetékek, egyebek is, és ezek is akadályokat jelentenek, amelyek még fenn van, meg fennállnak. A vasúttal kapcsolatban Tremóta kollégával együtt nyújtottam módosításokat, a Recast kapcsán ezeket már az előbb áttekintettünk. Nagyobb transzparenciára lenne szükség, és a jelentés szempontjából igaz ez a megállapítás és nagyon meglepett az, ami a kabotással kapcsolatban szerepelt. Ez, ez, remélem, hogy ez a jelentés majd rendbe fogja tenni azt, ami korábban nagy csalódottságot okozott a kabotás kapcsán. Alapvetően tehát egyetértünk azokkal a cikkekkel, amelyek ket most tartalmaz a vélemény, de néhány módosít választót felül kell vizsgálni, talán, de azért meg fogjuk szavazni a véleményt. Köszönöm szépen, Krámer úr. Ja, ich bedanke mich auch bei dem Berichterstatter. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek és az elnyék jelentéstevőknek, ami az általános jellegű szolgáltatásokat illeti. Nem tudom, hogy ezt meg tudjuk-e oldani, de jónak találnám azt, hogyha erre kitérnénk és megemlítenénk, hiszen itt egy másik dologról van szó, a mobilitás általános közjog. 15-ös módosító indítvány. Egyetértettünk abban, hogy a szabályozó hatóságnak egy független erős hatóságnak kell lennie. Most nem értem azt, hogy miért akarjuk akkor ezt törölni. Tehát a 15-ös módosító indítványt nem értem. Az IFA-ra vonatkozó pontot is támogatjuk. Ez az adó Franciaországban létezik, és ez eh, torzítja a versenyhelyzetet, hiszen előnyben részesíti a francia vállalatokat a külföldiekkel szemben. És a Milánó centrálánál eh, szintén hasonló probléma merült fel. A regionális reptereknél nem éri meg az üzemeltetés, és azt mondja az állam, hogy mondjuk 6000 jegyet rendelünk meg az alkalmazottak számára az év végén kiderül, hogy csak 200-at rendeltek, ez kiderül. Tehát olyan indirekt támogatásról van szó, szóval olyan támogatásról, amit nem engedhetünk meg. Azt gondolom, hogy a bizottságnak itt azonnal lépnie kell. Ezzel nem pedig fel kell lépnünk, ami nagyon fontos. Az utasok jogait keresztül vittük. Az, hogy ez mennyire sikeres, az egy másik kérdés. Mm, nincsen fair versenyhelyzet, hogyha kettő órát késik a vonat, akkor kapnak kármentesítést, hogyha a repülő esetében három órát késik a gép, akkor kapnak kártalanítást. Hát nem lehet megengedni azt, hogy az e, a légitársaságok saját maguk intézkedjenek. Hát elképzelhető azt, hogy nagyon hosszú ideig tart, eh, amíg az utasok telefonszámhoz jutnak, és nagyon idegesek, hát azt mondják, hogy ennek így akkor nincs értelme. értelme. Köszönöm szépen. Mr. Kolicek. Děkuji, pane předsedo. Eh, já si myslím, že... Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Kolicek úr. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés nagyon érdekes, és amit Kramer kolléga mondott, azt mutatja, hogy nem hiányoznak a különböző jelentések közötti kapcsolatok. Valami probléma van a fordítással? kérdezi a kolléganő. Úgy tűnik nincs. Az összes közlekedési mód szempontjából az a legfontosabb, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy a szociális szempontokat is az összes Európai Uniós államban figyelembe kell venni. A 4.2.1-es be, megpróbáljuk bevenni ezt a szempontot. Hogyha az első vasúti csomag felülvizsgálatánál is felmerült ez a kérdéskör, én úgy gondolom, hogy itt Említenünk kell, hogy az összes közlekedési módnál a szociális szempontokat és járulékokat érvényesíteni kell. A közlekedési ágazatokban, és ideértem a turizmust is, minden tevékenységnek a szociális költségét is fel kell számolni. Riké úr, köszönöm szépen, gratulálok a jelentéstevőnek, és ez a tény, hogy azt láthatjuk, hogy itt ez egy átfogó, különböző intézkedés csomagokat vizsgáló módosít, vagy felülvizsgálat, és számos kezdeményezés végrehajtása sikeres volt. Az előttem szóhoz hasonlóan én is szeretnék módosítást benyújtani, mégpedig azért, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok európai szinten koordináltak legyenek, és komoly hatáskörrel rendelkezzenek szeretném megerősíteni a, az eredeti szöveget, és ezt szerintem a 15-ös pont törlésével megtehetnénk. És az 5-ös és a 4-essel kapcsolatban volt egy kis kavarodás. Elnök, köszönöm szépen. Bárki más kíván-e hozzászólni, ha nem, akkor Broms asszony a bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen az előadónak. A bizottság ebben a stádiumban nem kíván megjegyzéseket hűzni a módosítókhoz. Elnök, köszönöm. Marinescu úr. Eh, köszönöm szépen, köszönöm még egyszer. Elkadrai úrnak szeretnék választ adni. A kompromisszum azután született meg, hogy az összes kollégával konzultáltam, akik módosító indítványt nyújtottak be, és Elkadra úr irodája azt a közleményt küldte nekünk, hogy Elkadra úr ehhez a kompromisszumhoz nem szeretne hozzájárulni. Viszont ez a kompromisszum a szükséges szociális normák biztosításáról szól. Az igaz, hogy a módosítónak a szövege nem került be 100%-ban a kompromisszumba, de az ön szövegének egy része átjött. Köszönöm. Oké. Okay. Rendben van. Holnap szakbizottságban szavazunk, plenárison pedig nem elnézést, az Econ-ban lesz a szavazás november 22-én, és fogalmam sincs, hogy mikor lesz a plenárison a szavazás. Lichtenberger asszony már ide tart, úgyhogy egy 10 perces kis laza, lazító szünetet tartsunk, 10 perc múlva folytatjuk majd a vitát. Köszönöm.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 So. Na. As you all saw, Mrs. Lichtenberger came. Bizonyára mindannyian, látták, hogy mi, yeah. mint egy olimpiai futó sprintelt be Lichtenberger asszony a terembe, úgyhogy én is berohantam. Folytatjuk a munkát. Az volt a probléma, egy kicsit előre szaladtunk, de most következik az utas nyilvántartási adatok felhasználása. Számos módosítóval Lichtenberger asszony a szó. Köszönöm szépen. Először is elnézést kell kérnem a késésért, de a jogi bizottságban volt még egy szavazás, és um, most hát most mind a két szakbizottságban mindig az én témáim kerülnek persze egyszerre elő. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok mindenkinek, akik módosító indítványokat nyújtottak be. Több mint kétszázat egyébként. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos számunkra ez a téma, nagyon komolyan is vesszük. És mindez tehát alátámasztja ennek a dossziének a jelentőségét itt a közlekedés és a bűnözés vagy terrorizmus elleni küzdelem találkozásával függ ez össze, ide tartozik még az, persze az adatvédelem, adatbiztonság. Nagyon sok ismeretet szereztünk már az elmúlt időszakban ezzel a témával kapcsolatban. Néhány légitársasággal és a számítógépes foglalási rendszerekkel is megismerkedtünk, és a jelentés ezeknek a részletes jellemzőivel is foglalkozik. Sajnos nem sikerült az utolsó Strasburgi heten találkozni a sedókkal, mert egy idejűleg a body scanner témájával is kellett foglalkoznunk, nem is voltak még meg a fordítások. Most viszont már elkészültek a fordítások. Most röviden néhány olyan pontra szeretnék kitérni, amelyeket a kollégák vetettek fel, és mindenképpen szeretnék majd találkozni a módosítók benyújtóival és a sedokkal, hogy valóban nagyon jól haladjunk ezzel a dosszéval. Miután nem kell sietnünk a szavazással, a Polgári Jogi Szakbizottság ugyanis csak jóval később eh, foglalkozik majd, vagy szavaz majd erről. A módosító indítványok eh, a legfontosabb eh, kérdésekkel foglalkoztak, amelyekről korábban itt is már eszmét cseréltünk. Néhányat szeretnék röviden felvázolni. Az egyik kérdés. A terrorizmus elleni küzdelem mellett egy a súlyos bűncselekmény kifejezés kerüljön ebbe a szövegbe. Ehhez nagyon sok módosító indítványt nyújtottak be a kollégák, itt különböző nüanszok voltak a módosítókban, de mindegyikre igaz volt az, hogy jogbiztonságot szeretnénk garantálni hiszen itt végül is a jog követési kötelezettség alanyaival kell foglalkoznunk. Azért is kell találkoznom még a módosítók benyújtóival, mert ott, ahol szó van a súlyos vagy a legsúlyosabb bűncselekményekről, a tagállamokban nagyon nagy különbségek vannak eh, az értelmezés tekintetében, tehát mi az, hogy súlyos, illetve legsúlyosabb eh, bűncselekmény, és itt már a, részletekben rejlik az ördög. A súlyos bűncselekmény sok tagállamban, például a csalás is, és hát ennek ugye semmi köze nincs olyan fenyegetettség, fenyegetésekhez, amelyekkel a légi közlekedésben számolunk, vagy amelyek ellen fel kell lépnünk, hogy eh, garantáljuk a biztonságot. Az egész vitában, és tulajdonképpen ezt a következtetést tudom levonni az összes módosítóból, ne feledkezzünk meg arról, hogy itt nem csak légiutas adat adatok feldolgozásáról van szó, ilyen van olyan formában, nem csak ezzel akarunk fellépni a bűnözéssel szemben. Emellett indokolt esetekben vannak jogsegély kérelmek és a bűnüldöző szervek közötti együttműködésnek a más egyéb formái is. Vigyázzunk tehát arra, ne gondoljuk azt, hogyha a terrorizmus elleni küzdelem kapcsán valamilyen korlátozásról rendelkezünk, akkor ezzel automatikusan megnyik, tágrányítjuk a kaput más bűncselekmények előtt. Ez nem igaz, ugyanis a szokványos bűnözés, bűncselekmények elleni küzdelem, ugye mindig is az igazságügyi együttműködés keretében zajlik, és az egyes bűncselekményi tényállásokat üldözzük. Itt ez ebben a kontextusban kell látnunk a légiutas adatok átadásának a kérdését is. Ennyiben szerettem volna ezt a kérdést tisztázni. És szerintem nem kell itt egy új definíciót megalkotnunk, hanem meg kell néznünk, hogy a meglévő definíciókkal hogy tudunk tovább dolgozni. Mert ha nem így járunk el, akkor megint csak jogbizonytalanságot teremtünk, és a tagállamokban eltérő értelmezésekre fog sor kerülni. Ez lett volna az egyik pont. Még talán a következőt tenném hozzám, tehát öm, szeretnék egy kompromisszumos módosítás, módosító indítványt megfogalmazni majd a módosító indítványok benyújtóival együtt. A következő pont a push és pull. Ezzel kapcsolatban a tendencia az, hogy azt mondjuk, itt Európában a, mi a push-t korlátozzuk, és a pool tulajdonképpen nem ezzel egyenértékű. Azaz, hogy valaki saját maga szerezze meg az adatokat a számítógépes helyfoglalási rendszerből, hát ez olyasmi, ami az európai jogrendben egy kicsit ismeretlen vagy furcsa, hogy finoman fogalmazza. A legtöbb módosító indítvány tehát ebbe az irányba mutatott, hogy a pusra koncentráljunk problémák ott vannak, ahol azt mondjuk, hogy vannak olyan légitársaságok, ahol nincsen ilyen számítógépes foglalási rendszer, tehát nincsenek, nem állnak rendelkezésre ilyen adatok. Szerintem itt nagyon pontosan kell fogalmaznunk, hogy ne alakuljanak ki eh, eltérő jogi normák ezzel kapcsolatban Európában. Ebben az összefüggésben azt is fel kell vetnünk, hogy mi történik azokkal a légitársaságokkal, amelyek nem adják át az adatokat. Riké úr nagyon érdekes módosítót nyújtott be, a szankciókat lehessen átmeneti időszakra is meghatározni, tehát ne rögtön az engedély, a koncesszió megvonása legyen a következménye annak, hogy ha valaki nem időben adta át az adatokat, a légi adatokat. Itt is van néhány olyan nagy kérdéskör, amelyhez nagyon sokan nyújtottak be módosító indítványt. Azután a következő nagy blokja a módosítóknak a melléklet kérdésével foglalkozik, azzal, hogy ebben végül is milyen adatoknak kell benne lenni. Itt megint csak a két fő módosító begyújtóval szeretnék majd konzultálni, és majd megpróbálunk egy kompromisszumos módosítót kidolgozni, ami megóv minket attól, hogy 97 külön pontra kelljen majd szavazni. Megpróbálom tehát majd csoportosítani a különböző módosítókat. Valószínűleg a módosítók benyújtói majd még hozzászólnak részletkérdésekhez, nem akarok túl hosszasan beszélni, várom inkább az önök kérdéseit, tehát er, mindenképpen eh, szeretnék a sedokkal találkozni, másodszorban pedig szeretnék a módosítók, azon módosítók benyújtóival is eh, találkozni, akik esetleg nem mennek a szakbizottságnak a tagjai. Elnök, köszönöm szépen. De Grandes Pascal úr a néppárt nevében. Sí. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió az általános értékekre, a szabadságra, a szolidaritásra alapszik, illetve az emberi és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására. A demokrácia és a jogállamiság a legfontosabb alapelvek. A terrorizmus ezen alapértékek ellen való, illetve az egyik legsúlyosabb sértés ez ellen a jelenség ellen és más típusú cselekvések ellen szeretnénk fellépni. Azt gondolom, hogy az SES rendszer, illetve más rendszerek hozzáadott értéket képviselhetnek. Elnök úr, nagyon gyakran a közlekedési szakbizottság illetve az Emberi Jogi Bizottság véleménye ellentétben áll egymással. Azt gondolom, hogy erről, ettől most el kell tekintenünk. Mi most véleményt készítünk, és az Emberi Jogi Bizottság az illetékes. El kell gondolkodnunk arról, hogy mit is tegyünk, illetve olyan témákról kell még elgondolkoznunk, amelyek kizárólag a trant illetik. Ami a, a szakbizottság kompetenciáit illeti, nincsen gondunk a jelentéstevő véleményével, de Lichtenberger asszony az irány elv hatáskörét lekorlátozza, és megpróbálja a módosító indítványaival, megpróbál módosító indítványaival jelentős többletértéket képezni a terrorizmus elleni küzdelem, küzdelemben. Én nem tudok egyetérteni a módosító indítványokkal, úgyhogy erre még vissza kell térnünk. A jelentéstevő az Európai Adatvédelmi biztos véleményhez is tartotta magát. A módosító indítványok, amelyek beérkeztek, a légitársaságokra és az utazási irodákra is vonatkoznak. Ezek pedig olyan témák, amelyek kizárólag a transz kompetenciájába tartoznak. Az általában nyújtott módosítók szintén egyetértenek a többi módosítóval. Tehát itt egy irányelvtervezetről van szó, amely a tagországoknak bizonyos szabad cselekvési teret ad. Én nem gondolom azt, hogy még több adatot kéne dönteni, gyűjteni, hiszen már így is sok adatot gyűjtenek az utasokról. Hát nem gondolom, hogy a tagországokat a kellőnél nagyobb mértékben be kell vonni az adatgyűjtésbe. 200 módosító indítvány érkezett be, és mindez azt mutatja, hogy vannak nehézségek, és jelentősek az elvárások az utasok jogaival illetően, jogait illetően. Az emberi szabadságjogok kapcsán én is elmondhatom azt, hogy számos módosítót be tudnék még nyújtani. Össze kell ülnünk, erre még nem került sor. Nem azért, mert a tevő asszony ezt nem leszorgalmazta volna, de el kell gondolkodnunk arról, hogy a saját kompetenciáinkat hogyan korlátozzuk, és a véleménytervezetünk egy olyan területbe is beavatkozik, ami nem a mi kompetenciánkba tartozik. Nem könnyű a feladatunk, de nagyon fontos megállapodásra jutni a jelentéstevő asszonynal, és én szívesen tárgyalok kompromisszumokról olyan kérdéseknél, amelyek a transzra tartoznak. A más kérdéseknél pedig döntenünk kell arról, hogy mi a teendő. Döntenünk kell arról, hogy szeretnénk olyan kérdésekkel foglalkozni, amik a polgárok jogaira vonatkozik, vagy csak a transz kérdéseivel. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném elmondani, hogy teljes mértékben támogatom Lichtenberger asszonyt. Kiváló jelentést írt, és úgy gondolom, hogy kompromisszumot tudunk találni, amelyet a nagy többség támogatni fog. Számos módosító indítványt nyújtottam be, amelyik azt kérik, hogy a PNR adatok elemzése kizárólag a terrorista bűncselekmények felderítésére szolgáljanak, illetve a kivizsgálásukra. Úgy gondolom, hogy az adat átadás csak konkrét terrorista bűncselekmények felderítésére legyen felhasználható a kivizsgálás, illetve a büntetőeljárás alá vonás céljára. Az adattárolás ö, időtartamát 6 hónap és két év közé kellene korlátozni, lényegesen korlátozni kéne, annak érdekében, hogy a telekommunikációs rendszerek, vagy telekom szolgáltatókra vonatkozó irányelvel is harmóniában legyünk. Azonban két államban is alkotmányellenesnek nyilvánították a hosszú idejű adattárolást, ezért ezt én sem tudom támogatni. Fontos módosító indítványokat nyújtottam be az adatok bizalmasságával kapcsolatban is, illetve az utasok jogaival kapcsolatban, hogy kiigazítathassák, illetve töröltetessék az őket érintő adatokat. Úgy gondolom, hogy a kártérítéssel és a, a, a károkozással kapcsolatos módosításokat is támogatni tudják majd a kollégák. Petra Kamellert, De Grandes Pascal kolléga és más kollégák említik azt, hogy a rendkívül fontos, elengedhetetlen adatok, amelyek nélkül az irányelv célja nem érhető el, legyenek átadhatóak, de csak ezek. A 163-as módosítóval kapcsolatban, a két éves tárolási időtartama kapcsolatban a tagállamoknak biztosítani kell, hogy de négy év, hogy ezeket az idő lejártával törlik. Szerintem az ilyen jellegű lineáris kötelezettség nem megfelelő, úgyhogy erről részletesebb vitát kellene folytatnunk. A PNR adatokat kereskedelmi célokra egyáltalán nem szabad felhasználni, és nagyon szigorú biztonsági előírásokra van szükség a PNR adatokkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy egyrészt vagy meg kellene tiltani a harmadik országok felé a PNR adatok továbbítását. Ezeket csak az Európai Unió területén kellene elemezni, hogy az európai jogszabályokat az adatvédelme kapcsolatban tiszteletben tudjuk tartani. De hogyha muszáj ezeket az adatokat egy harmadik állam felé továbbítani, akkor úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen és kizárólag egy nagyon világosan definiált ö, megállapodás keretében szabad csak megtenni. Támogatom a négyes cikk második bekezdésének A pontjának törlését. Ez azt irányozza elő, illetve úgy gondolom, hogy az irányelvnek az Európán belüli járatokra nem kell vonatkoznia. Az utasok biztonsága tekintetében támogatjuk az ilyen jellegű intézkedést, de csak a nagyon súlyos bűncselekmények, sőt a terrorista bűncselekmények esetében tudjuk támogatni. Nem szabad az utasok és az állampolgárok jogait feláldozni. Elnök, köszönöm szépen, Schmidt úr a liberálisok részéről következik. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én kaptam szót? Köszönetet szeretnék mondani Lichtenberger asszonynak a jelentéstevőnek. Azt gondolom, hogy ő kitűnő jelentést készített. Azt gondolom, mindannyian eltökéltek vagyunk ebben a házban a terrorizmus elleni küzdelmet illetően. Nem gondolom, hogy bárki lenne itt a teremben, aki ezzel ne tudna egyetérteni. azt gondolom, hogy azok az intézkedések, amelyeket meghoztunk az elmúlt tíz évben, ezek kapcsán hibát is vétettünk, és ezt be kell látnunk. Szeptember 11-e után pánik uralkodott nem csak az Egyesült Államokban, hanem itt is. Én támogatom az összes intézkedést, de néhány javaslat, illetve jogalkotás inkább a pánik jegyében született. Hát maga a hangvétel ö, tetszik nekem, de vannak aggájaim. Vannak általános jellegű aggályok az Aldén belül is, és vannak nemzeti nacionalista aggályok is. Én nem szeretem ezt mondani, London azt mondja nekem, hogy kiejthetem a nacionalista szót. A másik a bűnügyek katalógusa. Ha mindent törlünk, akkor ezzel levágjuk a jogalkotás karját. Az én országomban úgy érezzük, hogy a terrorizmus és a nemzetközi bűncselekmények fontos, hogy itt szerepeljenek, hiszen a drogkereskedelem ellen tudunk küzdeni, ezzel az eszközzel, hogyha nem szűkítjük le pusztán a terrorizmusra. Éppen ezért remélem, hogy kompromisszumot tudunk kialakítani. Nem tudom, hogy Lichtenberger asszony erre kitért-e de a bizottság javaslata óriási előrelépés, hogyha ezt összevetjük a régi javaslattal. Sokkal pontosabb, precízebb. Ezen kívül szerepelnek még az időkeretek is, az adatok tartásának időtartama. Nem tudom, hogy mit mondjak ezzel kapcsolatban. Különböző alternatíváink vannak. Ezeket meg tudjuk majd nézni, hogyha a kompromisszumokra kerül sor, és néhány közül én néhányal egyet tudok érteni. És a libére kell hagyjuk majd a döntést. Tudom, hogy ezt sem kéne itt most hangosan elmondanom, de liberális vagyok, tehát valahol középük kell lennünk. A push, illetve pull hatást, illetve módszert illetően azt gondolom, hogy a push módszert kell támogatnunk. Egyébként sérül az integritás, és lesz majd kiszivárgó információ, ezt pedig el szeretnénk kerülni. A PNR Európa kérdés. Tudom, hogy vannak olyan országok, akik ezt minden országra, mindenkire kiszerettek volna terjeszteni. Azt gondolom, hogy jó, hogy csak Európa szerepel itt, de a tranzit nem kéne, hogy itt szerepeljen. Furcsa lenne, hogyha ezt belevennénk. Remélem, hogy ezt Európára tudjuk korlátozni. Ezek pedig jelentős aggályok. Mi is nyújtottunk be módosítókat a függelékkel kapcsolatban. Vannak olyan példák más akcióktól, amiket ki kéne zárni ebből, vannak olyanok, amikkel egyet tudunk érteni, vannak olyanok, amikkel nem tudunk egyet érteni. Hiszen ezek nem lennének megfelelőek. Elnök úr, végezetül pedig el szeretném mondani, hogy tetszik a jelentés hangvétele. Tíz évet vettünk igénybe, de tetszik. Köszönöm, Brad Bornul. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint az előttem szólók, én is el szerettem volna mondani, hogy általában véve egyet tudok érteni Lichtenberg asszony véleményének nagy részével. Vannak olyan pontok, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a véleményhez, de néhány általános pontot is fel kell vetni. Az első pedig az, hogy bármely PNR rendszert egy olyan arzenál részének kell tekinteni, amelyet fel akarunk lépni a terroristák ellen. Hát, hogyha ez jól működik, akkor a um, titkos szolgálatok is uh, hozzájárulhatnak a terrorizmus elleni küzdelemhez. Ami a PNR program részleteit illeti, egyetértek azzal, hogy vagy a trans, vagy a LIBE, illetve ez a két bizottság foglalkozott ezzel a témával, és két témára szerettem volna összpontosítani, különösen ami a módosítókat illeti. Először is tudjuk azt, hogy általában véve hogyan definiáljuk a terrorizmus, de a súlyos bűncselekménynek, de súlyos bűncselekménynek mi bizonyul, hiszen itt egy definíciós probléma van. Amit nem szeretnék, ez a következő, hogy ugyanazokat a hibákat kövessük el, mint annak idején az európai elfogadási parancsal foglalkoztunk, ez a legnagyobb, legsúlyosabb bűncselekménynek nyilvánul, és mégis olyan embereket is kiadtak, akik kis bűncselekményeket követtek el. Tehát nagyon pontosan tisztázni kell azt, hogy mi minősül súlyos bűncselekménynek, és korlátozni kell a definíciót. Ami a harmadik országokat illeti, ez is kulcsfontosságú kérdés. Ez egy európai PNR rendszerről volt szó, természetesen egy európai rendszer ez, de ezt nem tekinthetjük izolálva más megállapodásoktól, teljesen elkülönítve, amiket kötöttünk másik, más országokkal. Aggaszt az, hogy az információ továbbítását illetően kire milyen korlátozásokat rovunk, másrészt pedig biztosítani kell azt, hogy azok az ügynökségek, akik hozzáférnek ezekhez az információkhoz, ezt ne adják tovább. Például az USA kapcsán, amikor az EU-USA közötti megállapodásról volt szó, akkor szó volt arról, hogy az adóhatóságok is megkaphatják ezeket az adatokat, de itt most nem erről van szó, a terrorizmus elleni küzdelemről van szó. Tehát nagyon fontos itt meghúzni a vonalat. Ami az adatvédelmet illeti, Lichtenberger asszony említette, hogy itt még vitázni kell, különösen, hogy meddig lehet az adatokat tárolni. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban több véleményem van. A módosítóban két különböző típusú megformazás van. Az egyik, az adatok anonimizációjáról beszél, a másik pedig személytelenítésről. Hát itt pontos nyelvi megfogalmazást kell használni. Hát erről a témáról beszélnünk kell még, ugyanúgy, ahogy a push és pull módszerekről is. Nem tekinthetjük ezt a rendszert teljesen elkülönítve más megállapodásoktól. tartanunk kell magunkat más megállapodásokhoz, vagy olyanokhoz, amelyek már megszülettek, van amelyek, amelyek megszületőben vannak. A kanadai delegáció tagjaként el szeretném mondani azt, hogy az eu és, EU és Kanada között jelen fontos megállapodás van érvényben, és meg kell néznünk azt, hogy esetleg ezt európai szinten hogyan tudjuk hasznosítani. Az egyik legellentmondásosabb kérdés a függelék. Nekem is vannak aggájaim a különböző területek számát illetően. Vannak olyan területek, amelyekre abszolút szükségünk van, ezeket nem tudjuk nélkülözni, de én egy területre szeretnék összpontosítani, és itt egy kis zűrzavar van. Ezt pedig tisztáznunk kell. Az egyik adatgyűjtési terület eh, a törzsutasok adatainak köre. Ez pedig itt nem fontos. Ami azonban fontos, fontos az a gyakori utazási cél. Ezt pedig tisztáznunk kell, mielőtt szavazunk. Hiszen meg kell néznünk azt, hogy hova utaznak az emberek rendszeresen, illetve hogy van-e az úti cél kapcsolatban gyanú. De az, hogy ki a törzsutas, az mindegy. Lichtenberg asszony a Lufthansa vagy az Austrian Airlines törzsutas programjának résztvevője, mert hát ő gyakran jön Brüsszelbe, de nem gondolom, hogy ő terrorista fenyegetést jelent. Nagyon szigorú, pontos definícióra van szükségünk. És mielőtt végső döntést hozunk, ezzel foglalkoznunk kell. Köszönöm. I've still got a long list. Nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Először Kolicsek úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az összes európai parlamenti képviselő gyanús. Mindenki lehet terrorista, hiszen gyakran utazunk bizonyos útvonalakat követünk állandóan. De hát most komolyra fordítva szót, egy oldalról az adatvédelem és az állampolgárok szabadsága van egyik oldalon, a másik oldalon ott vannak a terroristák. Ez újból és újból visszatérő kérdés. Itt vannak ezek az ásványvizes palack méretű folyadékok, amelyeket nem vihetünk föl a lerepülőgépre. E, mindig azt a kérdést teszem fel magamnak, hogy miért nem a terroristák tehát, hogy mi, miért nem keressük a terroristákat például a metróban, ahol sokkal veszélyesebb, sokkal valószínűbb, hogy előfordulnak és próbálnak egy terrorista cselekményt végrehajtani. Az adatvédelemmel kapcsolatban szerintem az intézmények nem lesznek elragadtatva akkor, hogyha azt látják, hogy ezek az adatok kiszivároghatnak. Tika asszonyal együttműködve módosító indítványokat nyújtottunk be, egy irányba mutatóakat. Nagyra értékelem Lichtenberger kolléganőnek a munkáját, és meggyőződésem, hogy az a kompromisszum, amit el fogunk érni, az lehet, hogy nem lesz nagyon hatékony, de legalább kevésbé lesz korlátozó jellegű. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Riké úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet Lichtenberger asszonynak a munkájáért. Több megjegyzésem is lenne. Az első az, hogy a módosítóknak egy jelentős része, például a jelentéstevőtől, a terrorizmusra akar összpontosítani, és a súlyos bűncselekményeket kizárják, de ez szerintem ezeket nem lehet elválasztani egymástól hiszen a terroristák felhasználják például a finanszírozásra a súlyos bűncselekményeket, tehát számomra nagyon nehéz a terrorizmust és a súlyos bűncselekményeket elválasztani. Nagyon gyakran a kettő egy és ugyanaz. És hogy az adatok tekintetében hogy választjuk el őket, hát szerintem inkább maradjunk hatékonyak, ha már választani lehet és ezért vonjuk be a hatás, hatály alá a súlyos bűncselekményeket is. A push és pull módszer. Szerintem ez az adatok hatéko- vagy biztonságát nem érinti, mert mind a két esetben van egy adatnyújtó, egy adatot kapó, és a kettő között az adat megteszi az utat, és ennek az útnak biztonságosnak kell lennie, valamint a két végpontnak is. Hogyha a pust favorizálják, hát rendben, de hogyha a pushra hangsúlyot, helyezzük a hangsúlyt, akkor a terheket a, a légiszállítókra helyezzük, és nem ez volt a célunk. Nem tehetünk ekkora terhet a vállukra, hiszen az államnak kell, hogy a feladata legyen az, hogy egyrésztről megszervezze és biztonságosá tegye, másrésztről kezdeményezze az adatok lehívását. Ezért én a pult támogatnám, mert a pus nem lehet a felelősség és a költségek miatt sem ráterhelni a közlekedési vállalatokra. Aztán a tranzit és harmadik országok nagyon fontos, mert hogyha az ő feléjük továbbított adatokat is ellenőrizni akarjuk, akkor ellenőrizhetetlenné válik majd az egész rendszer. és szerintem van egy nagyon aránytalan a javaslat is, egyáltalán nincs szükség arra, hogy az adat átadás kulcsa az különböző licenszek bevonásával és ilyesmikkel legyen azonos. Hogyan mindannyian szeretnénk eljutni a munkahelyünkre, persze kompromisszumokra hajlandóak vagyunk, de még a az árnyék jelentéstevők sem tudták feltétlenül a saját frakciójukon belül lefolytatni a vitákat, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a jelentéstevő asszonynak még nagyon nehéz dolga lesz a jövőben is. Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. 2000 219 módosítót nyújtottak be, pedig csak egy véleményről van szó. Szerintem ez is jelzi, hogy eh, ez egy olyan téma, ami nagyon foglalkoztatja a közlekedési bizottságunkat. A LIBE foglalkozik minden terrorizmussal kapcsolatos ügyel, és nem mi, de nagyon jó, hogy most nekünk is szerepe lehet itt a repülőterek kapcsán is. Persze nekünk is kellett foglalkoznunk, kellett foglalkoznunk azzal, hogy a közlekedés mennyiben kapcsolódik a veszélyelhárításhoz, szokványos közlekedés és itt a PNR kapcsán az utasjogokról is és a légitársaságok munkájáról is szó van. Paszkál kolléga helyesen mondta, arra kell koncentrálnunk, ami tényleg a közlekedéssel függ össze, de hát nagyon sok minden függ össze a közlekedéssel, a normál folyamatok ezen a területen ilyenek. Én mindenképpen a push t tartanám jobbnak, mint a pult. Éva Lichtenberger is ezt mondta. A véleményt nagyon jónak tartom, szerintem ebben egyetértünk. Ne kényszerítsünk senkit arra, hogy még valami újabb adatokat is lekérjen. A test testszkennerekkel kapcsolatban ö, olyan adatokról van szó, amelyeket még nem őriztek. Itt viszont már eleve őrzött adatok, megőrzésre került adatokról ö, beszélünk. Ami a definíció kérdését illeti, Ole Schmidt ezt maga nem mondta, de ő például a módosító indítványában, a 85-ben a súlyos bűncselekmény, bűncselekményeket jelzett, emberkereskedelem, fegyverkereskedelem, muníció, csempész és egyéb. Tehát sokszor nagyon nehéz külön választani, hogy hol van a határa súlyos vagy terrorista bűncselekmények között. Nagyon jó tehát, hogy a közlekedési bizottságként mi is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, nekünk is szerepünk van abban, hogy ne zavarja semmi az emberek tevékenységét, amikor utaznak vagy közlekednek, és szerintem egy nagyon jó véleményt készített a kolléganő. Parker úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Két pozitív dolgot szeretnék kiemelni, és két olyan kérdést is, amit szerintem inkább bírálnunk kellene. Először nézzük a pozitívumokat. Fontosnak tartom kiemelni azt, hogy a légitársaságot nem lehet felelőssé tenni azért, hogy az adatok teljesek-e, vagy helyesek, korrektek-e, hogyha egyszer az utasok ezeket az adatokat adták meg. Nem lehet, hogy a a légitársaságtól elvárjuk. Másik dolog, a harmadik országoknak történő PNR adatok átadásával kapcsolatban itt természetesen be kell tartani a biztonsági kritériumokat, csak abban esetben kerülhet erre sor, hogyha a harmadik országban ugyanolyan megfelelő védelmi színvonalat tudnak garantálni, csak ilyen esetben adhatók át neki légiutas adatok. Amit rendkívül problematusnak tartom, az, amit az előttem szóló kollégák is már felvetettek, egy drámai változást látunk. Itt a valóságban nem csak feleződik ennek az eszköznek a hatása. Mi tulajdonképpen a közlekedés biztonságát szerettünk volna erősíteni ezzel a mondjuk egy fegyverrel, de e, ez eh, hogyha a súlyos bűncselekményt és a súlyos határon átnyúló vagy nemzetközi bűncselekményt kivesszük, akkor eh, az arzenálunkból egy nagyon fontos fegyvert vesztünk el, óvnék ettől, eh, akkor elfelejthetjük az egész rendeletet, vagy egész irányelvet. Nem lehet ezt megtenni, ugyanis valamennyien tudjuk, akik a Lébe szakbizottságban is dolgozunk, nem az átmenet a terrorizmus és a szervezet vagy súlyos bűncselekmény között nem teljesen exakt, tehát ezért ne támogassuk azt, hogy kikerüljön a súlyos bűncselekmény. Másik dolog, amit bírálni szeretnék, javasolt határidők. itt most a adatok megőrzésének az időtartamára, ha gondolok, ez egyetlen reális. Hogyha ugyanis elemzéshez van szükség ezekre az adatokra, hogyha később összehasonlításokat akarunk tenni, akkor nem jó az, hogy először fáradtsággal, rengeteg költséggel gyűjtsök össze az adatokat, és aztán 30 nap múlva megtörölni kell az adatokat. Hát ez teljesen értelmetlen hosszabb távon kell őrizni az adatokat, hiszen a terrorcselekményeket is hosszú ideig készítik elő. Ezért ez a javaslat, a 30 nap, ez tulajdonképpen az irányelvet teljesen haszontalanná tenni, ezért ettől is óvnék. Itt sokkal hosszabb időtartamról kell beszélnünk, természetesen a szükséges adatvételmi rendelkezések betartásával, de azért egy reálisabb, hosszabb időt adjunk itt meg. Foster úr, asszony. Köszönöm elnök úr, és Richtenberger asszonynak is. Köszönöm, amit elmondott. Sajnos a felét nem hallottam. támogatom kedves kollégám Bradburn képviselő megjegyzéseit, hanem is mindegyiket, de két-három olyan terület van, amelyekre a kollégák is rátértek, és ahol szerintem is még gondolkoznunk kell a dolgon, a módosításokon. A legfontosabb kérdés a terrorizmus elhárítása, és hogyha ezt megoldjuk, akkor tulajdonképpen a végig mehetünk az egész láncolaton, amelynek a célja a terrorizmus megakadályozása, terrorcselekmények kivédése. Szeretném leszögezni, volt egy rendkívül érdekes látogatás, látogatást tettünk az Egyesült Királyságban annál az ügynökségnél, amely ezzel foglalkozik. A, természetesen ez inkább a Libéhez tartozó kérdéskör, de mi ott, mi is ott nagyon magas rangú tisztviselőkkel találkoztunk és kiemelték, kiemeltük mi is az adatok, adatvédelem fontosságát, rákérdeztünk arra, hogy mit tesznek az adatokkal, stb. És hogyha egy konkrét személy tovább akarnak vizsgálni, tulajdonképpen nagyon kevés munkatárs az ügynökségnek teheti ezt meg, tehát nagyon komolyan veszik az adatvédelmi rendelkezéseket ennél az ügynökségnél. Perkes kollega említette az adatok megőrzésének a kérdését, ami egy hatalmas kérdéskör. Itt határidőt kell megadni. Természetesen hallottuk az ügynökségen, a terrorizmus elleni küzdelem a legfontosabb, de azért ne ignoráljuk a többi súlyos bűncselekményt sem, mint például az ember kereskedelmet. Ezektől is meg akarnánk szabadulni, ugye? És a négy-öt évig gyűjtik az információkat a hírszerző szervek, hogy börtönbe sikerüljön zárni ezeket a bűnözőket. Hát, hát nem tudom, hogy itt milyen célszerű hat, időtartamra kellene beszélnünk, én nem vagyok hírszerzési szakértő, de azért legyünk óvatosak. Az ilyen rengeteg hírszerzési adat összegyűjtésének a költsége hatalmas, és hogyha megbízzuk ezeket a hivatalokat a tagállamokban, vagy hatóságokat, hogy rájuk bízzuk a mérlegelést, hogy esetleg hosszú ideig tartják szükségesnek az adatok megjelzését, akkor ezt tehessék meg. Fontos, hogy rugalmas rendelkezést alkassunk meg itt ne vágjuk korba magunkat, hiszen nem gondolom, hogy eltérő a véleményem, mint Lichtenberger asszonynak erről. De összességében még egy utolsó megjegyzés, a gyakori célállomások, jó, nyilvánvalóan itt nem a törzsutasokról van szó, nem arról, hogy valaki gyakran utazik ugyanarra a célállomásra. Az nyilván kiderül a rendszerből, hogyha valaki ellenmondásos személyként utazik eh, gyakran ugyanoda. Az az érdekünk, hogy eh, összességében eh, minden felvetés teljesen rendben van, és azt hiszem, hogy van még egy-két tisztázandó kérdés, holnap nem lesz szavazás, ezért van időnk, hogy olyan szöveg szülesen, amivel mindenki egyetért. Novemberben lesz a szavazás. Higgins kollega. Uh, thank you, Mr. President, and like a lot of speakers, I'd like to... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani én is Lichtenberger asszonynak. Hasznos ez az anyag de számos kérdést vet fel. Úgy érzem, hogy ezeket részletesen meg kell vizsgálnunk, ha a parlament ezt el akarja fogadni. Én is támogatom a polgári szabadságjogokat, de legyünk óvatosak. Az elmúlt hónapban emlékeztünk meg a szeptember 11-i terrortámadás áldozataira, és a londoni bombatámadások 2005-ben július 17-én voltak, ahol 51-en haltak meg. Madridban is 181 ember halt meg 2004-ben, márciusban, két-három nappal a spanyol választások előtt. Hát amikor az emberek arról beszélnek, hogy pánik hatásnak köszönhetőek ezek a javaslatok, akkor ez azt jelenti, hogy nagyon közel állunk egy következő súlyos problémához. A jelenlegi rendszerben is vannak visszaélési lehetőségek a gyűjtött adatokkal kapcsolatban. De aki ezt mondja, az fél, tehát attól, ami történhet. De én egyelőre nem látom azt, hogy ennek így kéne történnie. Látnunk kell azt, hogy fanatikusokkal van dolgunk. Olyan emberekkel, akiknek nincs lelkiismeret, közöttük, akik feláldozzák saját magukat, saját életüket, akiknek átmosták az agyát. És biztosítanunk kell azt, hogy ne legyünk lazák. Az én országomban 30 éven keresztül haltak meg az emberek bombatámadások miatt, gránáttámadások és egyéb dolgok miatt és ami most a nemzetközi terrorizmus szinterén zajlik, az ennél még sokkal súlyosabb. Korábban is felmerültek aggályok a terrorizmus kapcsán és a saját európai terv kapcsán, de látnunk kell azt, hogy egy globális világban kell cselekednünk, különböző közlekedési lehetőségekkel, és ezek nem tartják tisztelben a nemzetközi határokat. Tehát más országokkal kell együtt dolgoznunk, harmadik országokkal is, az USA-val is, és az USA 15 éve keresi, keresi ezt a kompromisszumot. Réki úr néhány módosítóját megnéztem, és egyetértek eh, Pierke úrral, kollégámmal. Hogyha ezeket a drága adatokat gyűjtjük, akkor nekem nincs probléma azzal, hogy ezt más típusú bűncselekmények kiderítésére is felhasználják. De egyes esetekben a kis bűncselekmények is ide tartoznak. Megnézzük az írát az én országomban, akkor kiderül, hogy ők egy éjszaka alatt 9,8 millió eurót is el tudnak rabolni egy bankból. Mert hogyha ez, ezek az adatok hozzáférhetőek egy adott adatrendszerben, akkor bármilyen típusú bűncselekmény felderítésére fel lehessen ezt használni. Ami az öt éves adattárolást illeti, és a bizottsággal itt teljesen egyetértek. A 30 nap nevetséges. Az, hogy összegyűjtjük ezeket a drága adatokat, mert 30 nap után szemétbe dobjuk őket, ezt elfogadhatatlannak tartom. Egy jó anyagról van szó, vita alapját képezheti, de a kulcsfontosság ügyeket meg kell oldanunk. Emberi életekről beszélünk, és éppen ezért nagyon fontos ez a téma. For the commission. Most pedig Vali Szíviádó asszony a bizottság részéről. Köszönöm szépen! A jelentés és a módosítások nagy mértékben megváltoztatják az Európai Bizottság javaslatát, ezért nem fogja meglepni önöket, hogy a legtöbb módosítást nem tudjuk támogatni. A célkorlátozás ügyével kezdeném. A terrorizmusban mind egyetértenek, hogy erre kell, hogy vonatkozzon. A súlyos bűncselekményekkel kapcsolatban nem értenek mindannyian egyet ezzel. Először is elmondanám, hogy nem szabad összekeverni azt, hogy az európai elfogadási parancsot kisebb bűncselekmények esetére is lehet használni. Itt a egyéves büntethetőség a határ, itt viszont három éves büntethetőséget javaslunk. Ez nagy mértékben különbözővé teszi ezt a javaslatot az európai elfogadási parancs esetéről. Től. Ezt nagyon szeretném világosá tenni. A második dolog a súlyos bűncselekményekkel kapcsolatban, igen, egy mikrofon nélküli közbeszólás hangzott el. Az európai elfogatási parancs esetében használható bűncsek még plusz három év. Ezt a rendőri és bírósági együttműködésekben szoktuk használni az Európai Bizottságban máskor is, és önök is többször elfogadták már a római szerződésben, a víz határozatban, a SZISZ rendszer esetében, az úgynevezett svéd kezdeményezés esetében a, a hírszerzési adatok cseréjével kapcsolatban. Miért? Azért, mert koherenciára van szükség a rendőri és bírósági együttműködésben, ezt támogatja az európai biz- rendszer, jogbiztonságnak kell a tekintetben lennie, hogy mi súlyos bűncselekmény, mi nem, és a bűnöldöző hatóságoknak a tagállamokban tudniuk kell, hogy milyen bűncselekmények esetében működhetnek együtt más tagállambeli kollégáikkal. Ez csak harmonizált megközelítés esetében valósítható meg. Ráadásul rengeteg bizonyító adatot gyűjtöttünk a tagállamokból és harmadik országokból, arra vonatkozóan, hogy a PNR valóban nagyon hasznos, és meghatározó tényező lehet az összes olyan súlyos bűncselekmény esetében, amelyekre mi szeretnénk, hogy vonatkozzon ez a jogszabálytervezet. A Libe szakbizottsággal is tárgyalunk az árnyék jelentéstevőkkel és a jelentéstevővel. Nekik a, be is mutatjuk ezeket a bizonyítékokat, a súlyos bűncselekmények esetében a PNR adatok hasznosságáról, és talán a Trans szakbizottság képviselőit is meghívhatnák esetleg ezekre az ülésekre. Öm, vegyék fel a kapcsolatot azzal a hölgyel, aki szervezi. A súlyos bűncselekményekkel kapcsolatban tehát arra szeretném ösztönözni önöket, hogy az Európai Bizottság javaslatát fogadják el. Ez összekapcsolódik azokhoz a módosítókhoz, amelyeket a négyes cikkhez nyújtottak be, az adatok feldolgozásáról. Ez a cikk azt mutatja be, hogy az utasnyilvántartási adatokat hogyan használják fel, és amikor az adatok valós idejű felhasználásának megakadályozásáról szólnak a módosító indítványok, hát ezek a hatékonyságot és a hasznosságot nagymértékben csökkentenék e ezen eszköz esetében. Ezért arra ösztönöznénk Önöket, hogy itt is maradjanak az Európai Bizottság javaslatánál. Most egy másik téma, a push módszer. Egyetértünk önökkel, csak a push módszert kéne alkalmazni, mi is ezt mondtuk a javaslatunkban, kivétel nélkül. Az utasok jogaival kapcsolatban bevettük az összes utasjogot, az állampolgári jogokat, amiket az Európai Unió adatvédelmi jogszabályai biztosítanak. Tehát minden adat, utasnak joga van hozzáférni az adathoz, annak a kiigazítását kérni, hogyha az nem helyes. Tehát a létező Európai Uniós adatvédelmi eszközök felhasználhatóak lesznek az utasnyilvántartási adatok esetében is. Ami a mellékletet illeti, az Európai Unió épp most írt Ausztráliával alá egy egyezményt a PNR adatok cseréjéről. Ez az ebben felsorolt adatok listája ugyanaz, mint amit itt javaslunk. Az USA-val és a Kanadával is alá kívánunk írni egy ilyen kétoldalú egyezményt, ahol szintén azonosak lesznek az adatok, és az IATA-val és az ICAO-val is tárgyalásokat folytatunk, hogy nemzetközi szinten is harmonizáljuk ezen adatlistákat. Ennek két fontos előnye lenne egy oldalról, közös üzenet küldő formátumot hozhatnánk létre, és a légitársaságok számára sokkal olcsóbb és egyszerűbb lenne az adatok beküldése, valamint nemzetközi szinten is harmonizált lenne a megközelítés. Ezért az Európai Uniónak nem érdeke, hogy a függelékben szereplő lista ne legyen harmonizálva, hanem azt szeretnénk, hogy Európán belül és nemzetközi kapcsolatainkban is ez a lista egységes legyen. Az alatvisszatartás időtartamával kapcsolatban nagyon különböző véleményeket hallottam. Szeretnék reagálni egy felvetésre, Tikau asszony felvetésére. Az adattárolási esetek, amiket ő említett, persze tisztában vagyunk ezek eh, az ítéletekkel, nem csak német és eh, más, más bíróságokról is érkeznek ilyenek. A távközlési adatok nagyon különböznek a PNR-től. Én egy nap alatt is a telefonálással, SMS-ezéssel, e-mailezéssel és internetezéssel egy nap sokkal több adatot generálok, mint egész életemben, amennyi utas nyilvántartási adat lesz rólam. Ezért az Európai Unió kezdeti törvényei 6 hónap és 2 év között jelölték meg a telekom adatok tárolását, a PNR adatok esetében a 30 nap, 6 hónap, 2 év. Hát ennyi alatt nem nagyon derül ki arról, hogy ennek az utasnak milyen szokásai vannak, és milyen trendek alakulnak ki mondjuk az embercsempészet vagy egyéb csempészet területén. Ezért ismét, miért mondunk öt évet, nincs matematikai formula emögött, de megpróbálunk harmonizált megközelítést alkalmazni az EU számára, minden más rendőri együttműködés tekintetében az adattárolási időtartama 5 év, itt is ezt javasoltuk ezért. Mindig az 5 évet javasoljuk, és azt hiszem, hogy itt most abba is hagyom. Köszönöm szépen. Éva, három percben megpróbálod összefoglalni? Hát három perc azért talán nem elég, de megteszem, amit meg tudok tenni. Nagyon sok kérdést szegeztek nekem. Nem holnap lesz a szavazás, ez világos, tehát van még időnk beszélgetni erről. Második megjegyzésem. Súlyos bűncselekmény kérdése. Azt hiszem, hogy jobb, ha itt célzott megközelítést alkalmazunk, mert ezek sokkal sikeresebb módszerek. Elnézést németül folytatom. Ugye mindig angolt eh, hallottam, amikor a kollégák eh, beszéltek, és ezért automatikusan én is angolul kezdtem. Szeretnék még valamire utalni. Ez egy ellenérv lehet arra, hogy mindent lehetőleg, mindent vegyünk be a szövegbe. Néhány európai országban, elsősorban Közép-Európában már vannak tapasztalatok arról, hogy mit lehet kezdeni adatokkal, hogyha egy kormányváltás után egy rossz indulatú kormány kezébe kerülnek az adatok. Mi is átéltünk ilyesmit, ez nyilvánvaló dolog. És ezért az adatvédelemről Európában máshogy folyik a vita, mint az Egyesült Államokban, mert vannak ezek a negatív történelmi tapasztalatok, és ezt szerintem figyelembe kell venni, tenni. Ez egy figyelmeztető lövés, úgymond fasiszta, diktatórikus rendszerek, ugye mi mindent tudnak megtenni adatokkal, mi ezt tudjuk, és ezért óvatosak vagyunk, ha adatokról van szó. Az egész témakör, a serious crime, a súlyos bűncselekmény témaköre, a következő pont. Itt egy definíciós problémánk van, elég súlyos probléma ez. Ausztriában például állatvédők egy csoportját citálták terroristaként a bíróság elé, mert hát ugye egy nagyon széles, ilyen értelmezett definíció alapján akár terroristának minősülhettek. Ezért vannak nekem aggájaim. Jogbiztonságot akarunk, és ez nem akadályozza azt, hogy célzott nyugodtan lehessen kutakodni, akkor, hogyha gyanú merül fel, ilyenkor mindig van lehetőség az összes adat megkapására is. De egyszerűen különbséget kell tenni a szokványos rendőri munka, vagy titkos szolgálati munka, és a között, amire a PNR adatok egyetlen képesek, eh, amit ezekkel lehet kezdeni. Itt eh, ezzel is el kell gondolkoznunk eh, még akkor is, hogyha a PNR rendszerben vannak, vagy kell, hogy legyenek bizonyos korlátozások. Szeretnék én erre az alapelvre építeni. Az időtartamról, a határidőről kell beszélnünk mindenképpen. Félig meddig harmonizációra persze szükség van, de csak a megfelelő helyen. A serious crime-mal, a súlyos bűncselekmények kapcsolatban, hát kicsit vitára ingerel az, amit az egyik kollega mondott, de nem akarok itt nagyon polemizálni. Hogyha sikerül a terrorizmuson kívül is nagyjából egy közös definícióban megegyeznünk, ami garantálja jogbiztonságot is, akkor erről beszélhetünk. De ez az egyik legfontosabb elv számomra, amit meg kell védenünk itt az Európai Unióban. És végül az utolsó megegyzésem. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ezek olyan adatok, amelyeket továbbadnak az USA-ba, Kínába kerülhetnek el ezek az adatok, és ezekkel az országokkal ugye megállapodást kötünk, ezt ne felejtsük el. Majd megpróbálok azzal a három kollégával találkozni minél előbb, akik a legtöbb módosítót nyújtották be, ahol lehet, megpróbálunk kompromisszumokat kidolgozni. Végül aztán majd egyszerűen szavaznunk kell, és majd meglátjuk, hogy hol a többségi vélemény. Köszönöm szépen, ezzel lezárhatjuk ezt a vitát. Még hosszabb volt, mint a vasúti kérdésről lefolytatott vita. Következő napi rendi pont az űrstratégia és Zasada ura vélemény előadója. Né a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, először is szeretném megköszönni az összes árnyékteremtéstevőnek a hozzájárulást a véleményemhez. Köszönöm a képviselőknek is a benyújtott módosító indítványokat, akik eszmecserét folytattak velem erről a stratégiáról, amelynek az állampolgárok szolgáltában kell állnia. Köszönetet mondok Tikau asszonynak is, aki felhívta a figyelmemet bizonyos pontokra. Például, hogy figyelembe kell venni az EGNOS rendszert. A parlament elismeri azt, hogy ez a szolgáltatás még nem annyira hasznos és használt, mint amilyennek kéne lennie. Tudjuk azt is, hogy nagyon fontos a KKV-k számára is az, hogy optimális módon lehegy, lehessen használni. Az EGNOS és a Galileo az Európai Unió jövője szempontjából nagyon fontosak. Köszönöm a kollégáknak a környezetvédelemmel kapcsolatos hozzájárulásaikat is a véleményemhez. Tudom, hogy az egyik prioritás a megfigyelő és navigáló rendszer esetében éppen a szennyezés elleni harc kell, hogy legyen. Köszönet illeti Foster asszonyt is a hozzájárulásáért. E téma és a különböző gazdasági ágazatok közötti kapcsolatok területén kifejtett véleményéről. Az összes világűrel kapcsolatos program, például a Cezár program területén felhívta a figyelmemet különböző dolgokra, és Deverák, illetve Tikau asszonyal az egyes kompromisszumra egyet tudtunk dolgozni. Ez a GMS e program finanszírozásáról szól, ami nagyon fontos, hogy bekerüljön a jelentésbe. Deverak asszony felhívta a figyelmemet arra is, hogy az Európai Uniónak szüksége van független hozzáférésre az űrhöz. Kell tehát, hogy legyenek megfelelő a világűrbe telepített eszközök, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ezzel kapcsolatban is egy kompromisszumos módosítót fogunk kidolgozni. Az űrprojektek és az űrtevékenységek a gazdasági növekedés szempontjából nagyon gyakran fontosak, és a társadalom szempontjából is. Egy jó űrpolitika kedvezményezetje, fő kedvezményezetje az a szállítás és a közlekedés területe. Nagyon örülök, hogy ezen a dokumentumon dolgozhattam, és köszönöm mindazoknak, akik segítettek. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Tika asszony. Köszönöm Zaszada úrnak a bevezető szavakat, és köszönöm neki az együttműködést is. Nagyon röviden fontos előmozdítani az EGNOS és Galileo programokat, a polgári repülés, a közlekedés, illetve a Cezár, Cezár program szempontjából is. A kicsi reptereken való fel- és leszállást elősegítenék ezek. Az EGNOS Európa dél-keleti része felé ki fog terjedni, ha jól tudom. Ezzel kapcsolatban egy szóbeli módosítót nyújtottam be, hogy vegyük figyelembe azokat az Európai Uniós régiókat is, ahol az EGNOS rendszer nem funkcionál elég jól. Fontos, hogy a GMS programot a több éves pénzügyi kereten belül megfelelően finanszírozzuk, egy kompromisszumos módosítót fogalmaztam meg emiatt a nemzetközi űrpolitikai együttműködésre is kitérnék, úgy gondolom, hogy látván a legújabbi fejleményeket az űrben, azt, hogy milyen űrszemét gyűlt össze például. Tehát ezt látván meg kell próbálnunk probléma, ezekre a problémákra megoldást találni egy másik témával kapcsolatban is tennünk kell. Riké úr említette ezt konkrétan. Nem másról van szó, mint azon űrhajóknak a leszállásáról, amelyek a, az űrállomást látják el. A hatos módosító indítvány a kapcsolatban részenkénti szavazást kérek, azért mert szerintem több beruházásra van szükség az űrpolitikába, de azzal már nem értünk egyet, hogy azt mondjuk, hogy az Európai Unió negatív tendenciákba fog kerülni. Ezért szeretnénk korrigálni a megfogalmazást ebben a módosítóban. Nagyon rövid volt, mondja az elnök, és ez nagyon hasznos így a nap végén. Meissner asszony. Herr Präsident, ähm, ich möchte mich auch zuerst... Én is köszönöm a jelentéstevőnek, nem készítettem módosító indítványt, függetlenül attól, hogy árnyék jelentéstevő voltam, mert egyetértettem bele, és nem gondolom, hogy sok mindent hozzá kéne még ehhez fűzni. Azt gondolom, hogy gazdagítják a módosítók az anyagot, éppen ezért ezeket támogatni fogjuk. És vannak olyan az 5, 6, 7-es, 22-esek, nem a közlekedési szektort érintik, ha véleményt készítünk, akkor oda kell figyelni arra, hogy mi illik a közlekedési területbe. Természetesen az űrstratégia számos ágazat számára fontos, a gazdaság, a közlekedés számára, de holnap Lichtenberger asszony 16-os módosítója kapcsán nem fogjuk tudni bemutatni ezt liberálisokként, hogy liberálisak vagyunk. Természetesen a környezet szennyezés prioritása az űrstratégiánál, de vannak más prioritások is, éppen ezért néhányan, köztük én is, a módosító ellen fogok szavazni. Köszönöm szépen! Utolsó megjegyzésem, de eddig nagyon röviden szóltam hozzá. Fontos a vélemény, hiszen ha nem készítettünk volna véleményt, akkor hiányzott volna a jelentésből számos dolog, a közlekedési aspektus ugyanis hiányzott az eddigi anyagból. Köszönöm, Foster asszony! Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, Zaszada úr átfogó véleményét. Nem szeretnék minden részletre kitérni, de nagyon fontos a high-tech terület, a világ szintű, magas szintű technológia. Ezzel a témával sokan foglalkozunk, tehát nagyon fontos, hogy ezt a részt támogassuk. Éppen ezért az én módosítom is erre irányult, az Agnos, a Galileo, a GM, ES, mind-mind ide tartoznak. Meissner azt mondja, hogy igaza van, egyensúlyra van szükségünk, a Szézárt megemlítettük a közlekedési szakbizottságban, és hogyha működésbe lép majd a Szézár, akkor csökkenhet a környezetszennyezés és a légszennyezés, a közlekedési dugó. Mert fontos, hogy a saját területünkre összpontosítsunk. Azt gondolom, vannak olyan módosítók, amik túlságosan bonyolultak, túl terjedelmesek, de a legtöbbel egyet tudok érteni és azt gondolom, hogy az ECR frakció ezeket támogatni fogja. Kettes módosítóval kapcsolatban feltettem egy kérdést, a, polgári és katonai rész együttműködése. Engem nem zavar az, hogyha a tagországok, bármely tagország kormánya ezt mind ki szeretné fizetni. Most mindegy, hogy ezt a bizottságtól kapjuk, vagy másoktól, tehát nem gondolom, hogy itt probléma lenne. Ha a tagországok ebbe be szeretnének fektetni, akkor ez rendben van. A finanszírozás bonyolult, és fontos, hogy meglegyen a finanszírozás. Ez nem zavar, tehát köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Én a alelnöke vagyok az Intergroupnak, támogatom Önt, és azt gondolom, hogy már régen jobban előre kellett volna lépni de arra az infrastruktúrára tudunk csak alapozni, amivel lé, ami létezik, és ez rendkívül fontos nem csak a közlekedés, hanem más ágazatok számára is. Děkuji, pane předsedající. Abych chtěl... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm lengyel kollégámnak ezt a nagyon érdekes szöveget. Érdekes és tömör azért emlékeztetnék rá, hogy a hetedik kutatási keretprogramban, amikor legalábbis erről tárgyaltunk, én voltam a jelentéstevő, és épp azt mondtuk, hogy az űrkutatás, illetve az űrbeli szállítás területe nagyon fontos a sikerünk szempontjából, ezért a kettes módosító indítvány Eva Liftenberger asszony részéről nagyon fontos, hogy a polgári és katonai projektek közötti költségeket osszuk meg. Amikor pedig a 19-es módosítót olvasom, nem tudom elhinni, hogy András komolyan gondolja ezt. Úgy tűnik, hogy komoly, de hát az előttem szóló kollégák is igen helyesen mondták azt, hogy űrszemét és környezetszennyezés egy oldalról, és tudományos fejlődésről és technikai fejlődésről más oldalra, ezt nem lehet így elválasztani, de azt sem szabad megtennünk, hogy behunjuk a szemünket, és az Európai Unió továbbra is szeretné azt a szerepet betölteni, ami jogosan általunk betöntendő szerep, például az nemzetközi űrállomás és az űrhajók tekintetében. Elnök úr, én is szeretném Zaszada úrnak megköszönni a véleményt. Mindenek azt tartom fontosnak, hogy a módosító indítványok bekerüljenek a szövegbe, mert ezekből válik világossá, hogy Problémák vannak eh, az űrstratégiával eh, már 2013-as költségvetés kapcsán is. Eh. Minden költségvetéssel kapcsolatos bizonytalanság tulajdonképpen visszavezet ahhoz, amit most kérek az előadótól is, hogy ismerje el annak a jelentőségét, hogy mennyire fontos garantálni a megmutató finanszírozást ami Meissner asszony vagy Lichtenberger asszony módosító indítványait illeti. Azt hiszem, meg kell néznünk, hogy a problémákat hogyan lehetne megoldani. Láttuk például az izlandi vulkánkitörés kapcsán, hogy ez milyen hatalmas gondokat okozott. Úgyhogy nagyon sok fontos szempontra kell kitérni ebben a véleményben. González úr a bizottságnak képviseletében. Köszönöm, elnök úr. támogatjuk a véleményt és a hozzá benyújtott módosító indítványok többségét is. Nagyon font, egy kérdés nagyon fontos, a GMS finanszírozása. Itt a bizottság nyilvánvaló különbséget tesz a GMS és a Galileo között. A következő több éves pénzügyi keretben is ezt majd figyelembe kell venni, és a bizottság ezt a konkrét kérdést eh, nagyon lényegesnek tartja a bizottság világossá tette, hogy itt nem csak a GMS eh, finanszírozásáról beszélünk a költségvetésben, hanem hát ettől külön választva, de beszélnünk kell a Galileo finanszírozásáról is. A, ezért a hetedik pont egy kicsit kérdéses eh, számomra, mert itt az szerepel, hogy eh, magán eh, befektetések bevonására is szükség van a rendszer működéséhez, és ez nem így van amit a bizottság a több éves pénzügyi keretben javasol, az kielégítő, persze nagyon jó a magán eh, befektetők eh, elvonása is, de erre nincs szükség ahhoz, hogy kiteljesedjen és megvalósuljon ez a rendszer. Köszönöm. Köszönöm. Szeszeda úr, röviden kíván még mondani valamit? Köszönöm szépen a hozzászólásokat, a javaslatokat, az észrevételeket. Nagyon örülök, hogy ilyen nagy támogatást kaptam mindegyik frakciótól. Még egyszer köszönöm. Elnök, holnap szavazunk, az itterében pedig november 22-én, 23-án lesz a szavazás, a plenárison valószínűleg decemberben. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy a PS 350-ben, 350-ben lesz holnap az ülés, és nem itt. Ez ugye a másik épületben van, a plenáris teremmel szemben. 050. It's the big EPP room Ez a nagy néppárt által általátam használt terem a plenárissal szemben.